Dear colleague, we open the... Kedves kollégák, kezdjük el az ülést. Foglaljon mindenki helyet. Olaszul folytatom. Vegyek fel a felhallgatót, aki nem tud olaszul. Benvenuti e oggi abbiamo una... Szeretettel köszöntöm Önöket. Ma eléggé a, sűrű a napi rendünk. Ahogy Önök is tudják, Na, megvárom, hogy mindenki feltegye a fülhallgatót. Mindenkinek megvan a fülhallgatója? Hallanak engem? Jó. Nos. Nagyon sok a munkánk a mai napra. Csütörtökön délelőtt délután dolgozunk, úgyhogy kérek minden kollégát, legyenek jelen délután is, mégpedig sokan, mert nagyon fontos meghallgatásra kerül sor, úgyhogy szeretném, hogyha erre a jelentős témára odafigyelnénk, amit részletesen meg kell beszélnünk. Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása, a második pont a szeptember 14-15-i, 21-i ülések jegyzőkönyvei, ha nincs megjegyzés, megyünk tovább. Közleményenként el szeretném mondani, hogy ami a tolmácsolást illeti, ma délelőtt francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, dán, finn, cseh, észt, magyar, lengyel, szlovák, szlovén, máltai, portugál van. Délután a holland és a svéd is csatlakozik a tolmácsolt nyelvek sorába a meghallgatásra. Egyébként webstreaming is folyik. Ami az első közleményt illeti, amit el szeretnék mondani, és nagy örömmel teszem ezt, mert ahogy önök is tudják, a Lux díj átadására készülünk, ez nagyon fontos az európai mozi ipar szempontjából, filmművészet szempontjából, Európa számára is, mert ugye ez az egyetlen olyan díj, ahol a parlamentből kerül ki a zsűri minden tagja. Úgyhogy nagyon fontos ez a kollégák számáról. Részt vesznek a szavazáson, és kiválasztják azt a filmet, ami a legjobban tetszik nekik. Ez a Lux díj tehát tizedik alkalommal történik mindez, ez jelentős üzenet közvetítés a parlamentünk részéről, és nagyon reméljük, hogy a fiatal európai filmművészek munkájába sokat jelent ez. Tíz film kerül a Kárlovi Vári Fesztiválon. Azt szerettem volna elmondani, hogy nagyon fontos témákkal foglalkoznak, művészeti szempontból, de kulturális szempontból is Európában. A gazdasági válság például, a holokauszt, az antiszemitizmus Európában, a bürokrácia, a volt Jugoszláviában, a közelmúltban vívott háború, aztán a hagyományok, a modernség, a nők szabadság jogai, stb. Olyan filmeket választottak ki a végén, amelyeket még Oscar díjra is jelöltek. Rams, az első izlandi film, ami a Lux díjasok közé került, egy koprodukció volt Jugoszláviával, Magyarországról, és nagyon döbbenetes filmek születtek Auschwitzről, ez is az Oscarra jelölt filmek közé tartozik, úgyhogy aztán Franciaországból, Törökországban forgatták egy fiatal török rendező filmje. Aztán a Velencei Fesztiválon is megjelennek ezek a filmek, ahogy önök is tudják. Úgyhogy köszönet az összes fesztiválnak Európában, ahol a Lux díjas filmeket is fogadják. Kamer Ebert és Cecil Kemet nek is köszönet, akik részt vettek ebben, és gyakorlatilag a fesztivál során Velencében is vetítik ezeket a luxfilmeket, illetve a Lux 28 nagykövete, akik fiatalok, mindenki más és más tagállamot képvisel, és tulajdonképpen számukra ez egy úgynevezett workshop, ahol találkozhatnak egymással, szemináriumokon vesznek részt, és ez nagyon sok segítség számukra. Ami a díjakat illeti, a Mustang, Denis Gams Erguven, egy török rendező filmje, tényleg nagyon érdekes, az urok, tényleg megdöbbentő film, én is láttam, egy bulgár rendezője, Kristina Grozeva, és Páter Válkánov, tehát ketten kóprodukcióban készítették görög-bulgár film, és van még egy európai film, a Sundance Film Fesztiválról az, e az Egyesült Államokban. Tényleg nagyon jó minőségű három filmről van szó. A verseny hivatalosan ö, október 19-én kezdődik, és október 24-ig lehet ö, szavazni. Tehát nagyon köszönöm azoknak, akik a parlament kommunikációs osztályán dolgoznak, mert nagyon értékes ez az együttműködés, amit folytatunk velük. Köszönöm, hogy rendelkezésre állnak. nem csak szavazni kell ezen a napon, hanem hogy ezeket a díjnyertes filmeket megítmer, megismertethessék saját hazájukban is, ez volna a cél. Ezek a filmek hasonlóak azokhoz a beszédekhez, amelyeket tartunk, mert tényleg hozzájárulnak ahhoz, hogy alátámaszták ezeket. A Lux filmnapok negyedik kiadása alkalmából kérjük, hogy támogassák ezeknek a filmeknek a terjesztését, itt az itteni parlament segítségével és a nemzeti parlamentek segítségével is. A záró ünnepség a Strasburgi plenárison november 25-én kerül megrendezésre, ahol aztán Schulz elnök úr fogja bemutatni a három győztest, és akkor fogják bejelenteni azt is, hogy ki az első díjas. A luxprice.eu vesz volt honlapon lehet szavazni. November 20-án a Jehudi Menüin térségben lesz egy ünnepség. November 11-én, november 11-én lesz egy vetítés hét különböző Európai Uniós városról. Aztán Brüsszelben a Bózárban lesz egy ö, ö, fesztivál, a szevíjai, a bratislavai ö, fesztivál, Lisszabonban, a Cinema City-ben és Bukarestben is. Ez azt jelzi, hogy erre a díjra odafigyel mindenki Európában. Aztán az a tény, hogy ezeket a filmeket, és minden filmet ez alkalommal megnézik, még arra mutat, hogy jelentős jelzést tudunk közvetíteni ezzel. Maria della Rossetti itt van, az előbb még itt volt, és más kollégáknak köszönet, Köszönet minden támogató anyagért. Bogdan Venten kollégának is köszönet, aki a vitákban vett részt a korábbi fesztiválok során, illetve a filmek bemutatása alkalmában. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy jövőre a tizedik évforduló alkalmából a koordinátorok segítségével javaslatokat gyűjtsünk össze, hogy még inkább hangsúlyozzuk ennek a díjnak a jelentőségét. Úgyhogy kérem, nézzék meg a filmeket, szavazzanak, jelezzük ezzel azt, hogy mennyire fontosnak tartjuk a kultúrát, hogyha mi is személyesen részt veszünk ebben. Tavaly nem sokan szavaztak, úgyhogy szeretném, hogyha az idén többen vennének részt ebben. Nos, ha nincs más hozzászólás, akkor nézzük a negyedik pontot. Szavazni fogunk egy nagyon fontos ö, ö, jelentésről, ö, kollega jelentéséről. Nagyon köszönöm, hogy elkészítette ezt a jelentést, ugyanis rendkívül fontos ez a téma az ifjúsági munkanélküliség leküzdési, nyúló képzési politikák témájában július 22-én zárult a módosító indítványok beadási határideje, és 98 ilyen módosító indítványt kellett értékelni. Parancsön, kedves kollega! Köszönöm szépen! Szeretném megköszönni együttműködését. Úgy gondolom, ez nagyon jól ment. Ennek örülök. Úgy gondolom, hogy pozitív lesz a szavazás eredménye. Szerintem a vélemény különbségek nem olyan mértékűek, hogy ezt akadályoznák. Inkább apró részletekben különböznek meglátásaink, ám az átfogó célokat illetően egyhangúak voltunk. Mint mondottam, a nézetkülönbségek inkább szerkesztésbeli módosításokra vonatkoztak. A cél ugyanaz. Köszönöm. Sí, vedo, vedo anche che avete igen, látom, hogy különböző kompromisszumos indítványokat is sikerült még hozzátenni, úgyhogy nagyon jó előkészület ez a szavazáshoz. Elnézést kérek. Egy pillanat. Úgy látom, mindenki előtt ott van a szavazólista. Scusate momento. Elnézést kérek egy pillanat. Sorry, but I'm afraid uh, to have to left my in, in, in, the, in the plenary. It happens, sorry. Elnézést kérek, azt hiszem a plenárison hagytam az enyémet, előfordul az ilyen, elnézést kérek. A szavazókártyámat, ez rosszabb. Elnézést. <laughs> the card. It normally it is, uh, uh, doesn't happen, but sometimes. Általában ez nem fordul elő velem, de néha igen. Eh, if you uh, allow me to vote, uh, sign in my vote, it's not a secret. Ha megengedik, hogy majd utána hagyjam hozzá a szavazatomat, mert nem titkos szavazásról van szó, köszönöm szépen, tökéletes, akkor egyes módosító, ki elfogadtuk. Egyes kompromisszum, ki ö, szavaz mellette, ki nem, ö, ki tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Ja nem, bocsánat. A kilences jön. Igen, nem, tartózkodás. Elnézést még egyszer. Ki az, aki mellette van? Kilences. Mellette? Nem. Elutasítottuk. Tizenegyes. Ki van mellette? Ellene? Kitartózkodik? Ellenőrizzük.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 Tartózkodás? Úgy tűnik számomra, hogy elutasítottuk, de elnézést ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Háromos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 37-esről van szó, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38 szóbeli módosítóval, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 39 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 40-es, e, bocsánat, ellenőrizzük, mert nem igazán egyszerre emelik a kezüket, tehát megnyitom a szavazást a 39-esről, nem a 40-esről, elnézést kér az elnök asszony, tehát megnyitom és lezárom a szavazást. Igen, önöknek volt igazuk, elutasítottuk. Elnézést. Nyilván késve emelik a kezüket, és úgy tűnt, hogy igen. Aztán 40-es módosító hármas bekezdés, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, elutasítva. 41. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 42 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum, következő oldalon, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum az előadó tollából, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, következik a hetes, a következő oldalon hetes kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, 64-es, Molnárféle mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik számomra, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 64-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A 70-es következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás. A 75-ös, 76-os tartózkodás elutasítottuk, 77-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum az előadó tollából, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 79-es mellette ellene. Bocsánat, ki van mellette? Ellene. Kitartózkodik, elutasítottuk. De ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést kérek, elfogadtuk. Igen, nem lehet látni? 14 -e mellette, 12-en ellene, 13-an ellene. És ketten tartózkodtak. 83 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 86 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 87 mellette ellene köszönöm, kitartózkodik, elfogadtuk, 91 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 92 angolul folytatom, 93 mellette ellene tartózkodók Hova hagytuk. Első rész. Nem. 93 első rész mellette ellene tartózkodók Jól hagytuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 94 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 97 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elvetettük. 9-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum a jelentést részről mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és most végszavazás a teljes véleménytervezetről. a szavazást megnyitom. problem. We can't give all that. Ah, no. Okay. Okay. Okay. Okay. Just a minute. Okay. <sighs> Everybody's. Mindenki leadta? Lezárom. 22. 22 mellette 5 ellene ketten tartózkodtak. Gratulálok a jelentés szerzőjének, köszönöm együttműködésüket, köszönöm az árnyékelőadóknak, meg a titkárságnak, hogy segítették a fontos jelentős létrejöttét. Tehát. Proseguiamo. Akkor folytatjuk. Egy nagyon szép dologgal azokkal a fiatalokkal hoz ez minket közelebb, akik hisznek Európában. Nyilván tudják, hogy eszmecserét folytatunk nyolc fiatallal, akik öt csapat, nemzeti csapat tagjai, akik a Nagykároly díj kitüntetettjei. 2009-ben kezdődött el ez a díjkiosztás. Egy közös kezdeményezés alapján a parlament, illetve a Nagy Károly Nemzetközi Alapítvány kezdeményezésképpen. Úgyhogy most a győztes fiatalokat üdvözöljük, az első háromat üdvözöljük körünkben. Luxemburg a győztes. Gai, si dice Ulegé, eh, e si chiama LW1, adesso e ci racconteranno. Il secondo premio második díj Franciaország. Az European Border for Show eh, Line Project, presentato da Sara Fröb. Sara Fröb. Harmadik díj Ausztria, E poi abbiamo ancora gli altri due in sala che poi... Aztán még ketten is itt vannak, akik később csatlakoznak ide a pódiumra. Ciprus, a vállalkozás, a munkanélküliséggel szembeni megoldás, Nikolas Krisztofi és még egy kollega, Spanyolország, Fotolidád. E Cristina Alonso Garcia. Allora, benvenuti. Szeretettel üdvözlöm mindannyiukat és javaslom, hogy egy családi fotót is készítsünk, mert ez nagyon jelentős esemény, rendkívül örülünk neki. Remélem, hogy nagyszerű a részvétel, kiváló élmény volt, meg a győzelem is persze, illetve hát a jó helyezés. Nagyon örülünk, hogy itt üdvözölhetjük Önöket, és a következőképpen fogunk eljárni. Minden projekt 7 percre kap szót, hogy bemutatkozhassanak, aztán lesz egy eszmecsere, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, nagyon érdekel minket, hogy hogyan alakulnak a projektjeik, rendkívül érdekes, hogyan is gondoltak pont erre a témára. Úgyhogy először a harmadik helyel kezdjük, Franciaország. Mr. Afrob, parancsoljon, öné a szó. Hol van? Ott. Parancsoljon, öné a szó. Jó napot kívánok, üdvözlöm mindennyiukat. Üdvözlöm Önöket, kedves képviselők, Európai Bizottság képviselői mindannyiunk részéről, a Nagy Károly díj kitüntetettjei részéről, és köszönjük, hogy ma beszámolhatunk itt önöknek ezekről a projektekről. Nagy megtiszteltetés ez számunkra, nagyon köszönöm. Nos, az én projektem, vagy a mi projektünk a határokról szól. Egy, egy pillanat, mondja az elnök asszony. Reduce the light. To, to, to, to allow... Lekapcsolhatjuk a villanyt, hogy jobban lehessen látni. Tehát, olyan projektről van itt szó, ami nem leírja a határokat, hanem inkább személyes történetekről szól, a határok mentén, olyan személyekről van szó, akik ott élnek, utaznak, vagy számályos, személyes kapcsolataik vannak a határokkal. Tehát ezért választottuk ezt a címet ennek a weboldalnak. Több részből áll. Először a riportokkal kezdeném. Körülbelül három évvel ezelőtt indult ez be Brüsszelben a luxemburgi téren találkozott néhány barát, és azt gondolták, hogy milyen jó lenne, hogyha ilyen személyes riportokat készítenénk olyan emberekkel, akik Európában élnek. Öten voltunk, akkor most tizen vagyunk, és körülbelül olyan 40-re nőtt ez a kis közösség, akik rendszeresen a platformon kommunikálnak franciául, angolul, németül, esetleg még más nyelven is lehet, nincs igazán korláta ennek. A történetek igazak, néha szomorúak, néha mulatságosak, néha talán fiktívek is gondolom, hát ugye nem mentünk annak utána, hogy tényleg igazak -e ezek a történetek, vagy sem, de mindig toleránsak. Megpróbáljuk azért kicsit cenzúrázni a dolgokat, hogy hogyha esetleg olyan dolgokról van szó, ami elfogadhatatlanok, azokat töröljük. Nos, kik is szerepeltek ebben? Eh, bien Persze a családom is egy kicsit eh, hozzájárul ehhez. Tehát itt fölírtam azoknak a nevét, akik eh, hűségesen sokat foglalkoznak ezzel a projekttel az egész Európa képviselteti itt magát, talán még azon túl is. Tehát körülbelül 40-en vagyunk ma, és aztán a riportokban 9 ország, 17 határ, 4 nyelv, aztán e, Algéria, Marokkó, Azerbajdzsán, tehát még Európán kívüli országok is e, érintettek egy-két riportban. A projektunk az, hogy még jobban kiterjesztük ezt a közösséget, hogy tényleg e, hosszú távon éljük meg ezeket a határokon átnyúló eseményeket. Készült egy riport velem is, egy eredeti történet volt, ami hozzám kapcsolódott. Például egy adott hónapban Agériába utaztunk ez alkalommal, különböző élelmiszerekről, a vámról, stb. ezekről hallottunk, és tényleg érdemes ezeket elolvasni. Itt a csoportunk, itt egy fénykép, hogy ki vagyunk, mi négy évvel ezelőtt készült ez itt Brüsszelben, mi döntöttük el, hogy ezt a projektet követjük. Ez egy a kategória, portfólió a neve, itt azok találhatók, akik nem föltétlenül akarnak szöveggel hozzájárulni ehhez, inkább fényképeket küldenek. Aztán van, aki Moszkvába járt, és olyan személyekről készített fényképet, akik a vonaton vele utaztak Berlin és Moszkva között. Az Ártung grence például egy nehéz határrész, rész, de aztán vannak szimpatikusabbak is, Szlovénia, itt, Olaszország között, ez Giovanni meséli el itt a weboldalon, de aztán vannak még regionálisabb jellegűek is, például Németországban az a rész, ahol én élek, vagy Trastevere Olaszországban, ahol az emberek azt mondták, hogy a valós olasz kultúra itt található. Hát majd meglátjuk. Nyilván felmerül önökben a kérdés, hogy honnan kerülnek ide ezek a riportok. Ez egy nagyon egyszerű eszköz segítségével történik, ide lehet beírni közvetlenül ezeket a riportokat. Nagyon sokat használjuk a Google Map-et is, egy új funkciója van ugyanis, ahol a határok is láthatók, speciális színezéssel jelzik a határokat, ott lehet látni pontosan, hogy hol van a biztonsági pont, vagy vannak-e szupermarketek, tehát különleges, érdekes információkat tartalmazhatnak. Aztán a partnerek nélkül nem láthatott volna a napvilágot ez a projekt. Úgyhogy szeretnék itt köszönetet mondani a Berlin-Warsaw Expressnek. Van egy csomó barátunk, akik rendszeresen írnak Lengyelország, Németország vonatkozásában, aztán veloblog, a biciklisek számára a Stadtgespräche, Gespräche, ők is szerveznek utat, aztán van egy magazin, a Paris Berlin nevű, itt is megjelennek a riportok, csak hogy néhányat említsek. Végül pedig, hát mit is szeretnék ma ezzel a weboldalal kezdeni. Nagyon sokat beszélgettünk a barátokkal, itt a csoporton belül, és a Nagy Károly díj megnyerését követően szeretnénk egy kicsit szebbé tenni ezt a weboldalt, világosabb, tömörebb részeket létrehozni, hogy lássuk azt is, hogy ki jön meglátogatni ezt a weboldalt. Tovább is szeretnénk fejleszteni egy kicsit. Szeretnénk kibővíteni a riportokat, mert ugye most az aktualitása a bevándorló válság során például a menekült státusz kérdése, aztán ott van az Oxfam, hogy fel tud-e lépni ebben a kontextusban. Tehát szeretnénk, hogyha többet látogatnának el erre a weboldalra, és persze arról is folyik a vita, hogy hogyan lehetne kitbővíteni, tekintettel a Franciaország és a Németország 2017-es választásokra egy megfigyelő központot létrehozni, hogyan lehetne előre látni egy kicsit, hogy hogyan is fognak beszélni a jelöltek. Hát még van egy kis időm, köszönet tehát tényleg az Európai Parlamentnek, Ányedi Sátónak, aki tényleg mindig nagyon sokat segített nekünk, mindannyiunknak. Köszönet a parlamentnek a támogatásért, a szép találkozókért itt Brüsszelben, és kérjük, hogy nyugodtan írjanak önök is valamilyen történetet, ilyen határmenti eseményt a weboldalon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Na, na, na. questo. Di spegnere la, il micro. Sì, Eh, Kérem, kapcsolja ki akkor a mikrofont. Köszönöm. Azt szeretném elmondani, hogy ez a határok menti téma, ez rendkívül fontos ma. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani a kollégáknak, hogy pontosítsam, hogy minden egyes projekt, amely Nagykároly díjat nyert, egy nemzeti zsűri elé került először, két parlamenti képviselővel, és egy a fiatalokat képviselő szervez, két kép, fiatalokat képviselő szervezetből állt ez a zsűri, hármat választottak ki, és aztán itt négy parlamenti képviselő is részt vett a zsűrben. És aztán így alakult ki a sorrend. Most a harmadik díj következik, Ausztriáé ez a díj, Mathieu Milo képviseli, parancsoljon. Bonjour. Alors, merci à tous aussi pour... Jó napot kívánok, és köszönöm én is ezt a lehetőséget. Én Ausztriát képviselem, de francia vagyok, úgyhogy anyanyelvemen szeretnék hozzászólni. Úgyhogy ez a Social Soccer ez egy szociális klub. A következő dián láthatják, hogy mi is ez. Tehát egy futball ö, versenyről van szó, 13 évvel ezelőtt született meg ö, egy kis faluban, Grác mellett, Ausztriában. Az akkori fiatalok kezdeményezéseképpen, ö, 15 évesek voltak akkoriban, és konkrétan tulajdonképpen egy célzott közösségről van itt szó, 11 és 18 év közötti fiatalokról van szó, fiúkról, lányokról, tehát olyan foci csapatot kell létrehozni, ahol legalább egy lány van és így a lányok is részt vehetnek ezen a bajnokságon. Minden évben megkerül ez, megrendezése kerül ez júniusban egy héten keresztül, 13 éve. Európai projektről van szó, Miért? Mert mindig kb. 20 csapatról van szó, 150 fiatalról, aki részt vesz ezen a bajnokságon, és a csapatok fele európai, a másik fele pedig a régióból származik. Úgyhogy fontos számunkra, hogy a helyi és az európai csapatok közötti egyensúlyt megtartsuk, mert ennek van helyi rezonanciája is, eredménye, gyakorta a barátok állnak össze, hogy egy csapatban részt vegyenek ezen a bajnokságon. Úgyhogy az éttermekkel is, a szállodákkal is itt a faluban partneri kapcsolatot alakítottunk ki, hogy az európai jellegű eseményből ők is kiveszik a részüket, mert aztán a másik rész Európa másik részéről származik, körülbelül 20 voltak már, akik részt vettek ebben, vannak olyanok, amelyek mindig jelen vannak, mert az a szerencsénk, hogy Ausztriában nagyon sok szomszédos ország van, Olaszország, Németország, Magyarország, közel vannak, és így napi szinten folytathatjuk a munkát, hogy további országot találjunk. Én például próbáltam az idén egy francia csapatot is elhozni hozzánk, Ugye ehhez napi munkára van szükség, a partneri kapcsolatok képítéséhez, de nem igazán foci csapatokról van itt szó, akik részt vesznek, hanem barátokról, gimnáziumokról, iskolákról, egyáltalán nem a klubokról van szó, hanem a, a szabadidős fotballról, és ez a fontos. A következő képen, és mehetünk tovább, nem akarom ezt vég alá rejteni, itt fociról van szó, és ez nagyon is jelen van egész hétvégén, tehát egy kis foci bajnokságról van szó, ahol a csapatok ö, ö, aztán bekerülnek a döntőbe, Teljesen mindegy, hogy első vagy utolsó a csapat, ugyanannyi számú meccsen vesz részt. Tehát van elegendő lehetősége mindenkinek. Következő. Köszönöm. De nem csak fociról van szó, mert hogyha fiatalok focizni jönnek is, nagyon sok esemény ö, veszi körül ezt a bajnokságot, mint például játékok, kvíz, ö, előadások, koncertek, együtt étkezünk. Ez mind-mind lehetővé teszi azt, hogy a fiatalok kommunikálnak egymással, barátságokat alakítsanak ki, ö, akik sokszor ö, olyan helyről érkeznek, ahol nem igazán beszélnek sokat Európáról, úgyhogy itt erre is van lehetőség négy focipálya van, úgyhogy egyszerre nyolc csapat játszhat, de a többiek mindig beszélgethetnek egymással, és részt vesznek ebben. Következő kép. Itt a workshopokról lehet látni képeket, amit tavaly szerveztünk, ahol anyanyelvükön vagy angolul Európáról szólnak a fiatalok. De hát mindenki európai állampolgár, és ami fontos, ezen a képen láthatják, hogy ezen a hétvégén Grandvine-ban valami történik, mert a fiatalok egymással kommunikálnak, de azt is megállapítottuk, hogy ez a szociális foci klub 13 éve már lehetővé teszi a fiatalok között, hogy például Belgium, Németország játszon egymással, és aztán utána évente rendszeresen cserje is létrejöjjön közöttük ez egy ilyen dominó effektust kreál, ahol aztán a következményei ennek a hétvégének nagyon fontosak, mert végül is európai szempontból más dolgok is kialakulnak. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Gratulálok, nagyon érdekes, mert Olaszországban hasonló jelenség létezik a Károly, Nagy Károly díjnek köszönhetően hasonló, tehát az önökéhez, nem egészen ugyanaz. Végülis bizottságunk be tudta bizonyítani azt, hogy ezen sport eseményen kerül, keresztül milyen fontos integrációs, barátságépítő tevékenységre is van lehetőség. Úgyhogy a foci tényleg a az alap, abból indulunk ki, de végül is az integráció nagyon fontos. Most még megadom a szót, de aztán utána nyilván lesznek kérdések a végén a győztesnek, Luxemburg képviselőjének ebben az évben. Ah, la fine soltanto? Ah, soltanto. Ah, sorry, sorry, no. Pensavo like 4 and, and 5. Ah, no, no. uh, de, allora, tre premi, cioè tre eh, gruppi sono arrivati terzi. Io három csoport érkezett három, harmadik helyre, bocsánat. Tehát a második, harmadik hely Ciprusé, a vállalkozás megoldás a munkanélküliségre. Málius Agatokleusz és Nikolaus Krisztofinak adom meg a szót, parancsának. I met you just now. <laughs> Thank you. First of all, I Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy megadták a lehetőséget, hogy eljöjjünk és ismertessük a projektünket vállalkozási szellem, ez a megoldás a munkanélküliséggel szemben, ez a címe egy társfinanszírozott program ez. Mindenek előtt elmondanám, hogy kik is vagyunk. Egy ifjúsági klub, amelyet 96-ban alapítottunk non-profit szervezetként, NGO-ként Ciprus egyik videki területén, egy kis faluban baráti csapat alapította ezt a klubot. Megpróbáltunk egymást erősíteni a csapatunkat, illetve szeretünk volna javítani az ifjúság helyzetén a falunkban. Aktívan szeretnénk a társadalom munkájában részt venni, az ifjúság és Ciprus közötti munkakapcsolatot erősíteni, és összekapcsolódni az ifjúsággal általában véve globális szinten. Hogyan merült fel bennünk a projekt ötlete? Tulajdonképpen alternatív, innovatív ötletekkel szeretünk volna előállni, hogy Dél-Európában a munkanélküliséggel megküzdjünk. A módszer a nem formális oktatásra alapul, felhasználva a struktúrális párbeszéd ajánlásait. Az első uniós elnökség Spanyolország, Belgium és Magyarország triójának az ajánlásait. A Ciprusi Ifjúsági Klub a görög üzleti üzletemberek hálózatát használta fel, emellett az olaszországi és a horvátországi ifjúsági hálózatokat, és figyelme vettük a román ifjúsági munkanélküliséggel foglalkozó szervezetet is. Megnéztük, hogy mekkora a munkanélküliségi ráta, az említett országokban, és megpróbáltunk olyanokhoz fordulni, akik ugyanolyan helyzetben vannak, mint mi. Kisfalvak, ahol nagy a munkanélküliség. Okay, I would like to continue with... És én folytatnám, elmondanám, hogy milyen módszereket alkalmaztunk a projekt során. Azt kértük a résztvevőktől, hogy értékeljék ki magukat, mondják el, hogy milyen ambícióik vannak, milyen szervezetben szeretnének dolgozni, hogy néz ki az energiaszintjük, stb. Hogyan vállalnának kockázatot. Utána megkértük őket, hogy az innovációs és kreativitási készségüket felhasználva álljanak elő innovatív ötletekkel, készítsenek el egy cselekvési tervet, hozzanak, alkossanak meg, tervezenek meg posztereket, plakátokat, amelyekkel népszerűsíthetik ötletüket, és aztán a terméküket ismertessék is egy kisebb közönség előtt. A workshopban számos ötlet merült fel, és ezek közül néhányat fel is használtunk néhány parkolással kapcsolatos, emellett tévével, tévés reklámmal kapcsolatos ötletek voltak, és volt egy másik ötlet is, amely egy website létrehozására vonatkozott, egy applikáció létrehozására, mely révén barátokat lehet találni, egyfajta dating site. Megkértük a résztvevőket, hogy beszéljenek a munkanélküliségről, a szociális kirekesztettség szempontjából. Megkérdeztük, hogy vajon mit gondolnak, ha valaki munkanélküli, akkor szociális szempontból kirekesztetté válik? A válasz az volt, hogy ez lehetséges, hiszen a munkanélküli általában otthon ül, nincs pénze, az ember ül otthon, egyedül van, és semmit nem is tesz és akkor lehet, hogy az önbizalma is csökken, és kevésbé talál majd munkát. Megkérdeztük, hogy hogyan lehetne a munkanélküliség ellen harcolni. Megkértük, hogy mondjanak rossz gyakorlatokra példát. Mindenki elmondta, hogy a saját országában a kormány mit próbál tenni. Néhányan megemlítették, hogy hat hónapra pénzt kapnak, hogy hat hónapig dolgozhassanak, mások azt mondták, hogy vannak tehetségbankjaik, az ember elviszi oda az önéletrajzát, és a kormány próbál meg találni valamilyen munkahelyet az adott személy számára. Megpróbáltunk példát találni jó gyakorlatokra is. Okay, some of the results that was found from the part- az eredmények néhányára a résztvevők mutattak rá, megpróbáltuk, hogy az, kicserélni az információinkat az ifjúsági munkanélküliség témájában, és a fiatalok kreatív vállalkozó szellemet próbáltak szorgalmazni, azt mondták, hogy megfelelő módon kell a készségeket alakítani ahhoz, hogy be lépni a munkaerőpiacra, és hogy a személy dinamikát is figyelembe kell venni az álláskeresés során. A projekt célja az volt, hogy az ifjúság maga utakat, megoldásokat találjon, legyen innovatívabb és kreatívabb ebben. A projekt mottoja az volt, hogy ha valaki nem talál magának munkahelyet, akkor hozzon egyet létre. A projekt végén Megpróbáltuk megnézni azt is, hogy Európa mit ad az ifjúság számára. Néhányan munkahelyeket említettek, néhányan az Erasmus plus néhányan a fiatal vállalkozó kezdeményezését, az ifjúsági garanciát, az EURES munkahelyeket és Horvátországból néhányan beszéltek az Angels Denről, Ez jó ötleteket toborzó szervezet, amely fizet a jó ötletekért. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, és gratulálunk. Just, just, uh... Csak mielőtt jóvá adjuk Daroszki úr izgalmas jelentését a ifjúsági munkanélküliség elleni harcban, ami teljesen összefügg az ön témájával most, tehát itt utaltam itt egy parlamenti jelentésre. No, Menjünk tovább, Spanyolország jön. A spanyol fiatalok az Infoactualidad nevű programjukat fogják bemutatni. Jorge lesz és Cristina Ziad, akik előadnak, majd parancsoljon. Sorry. Buenos días a todos. Buenos días, presidente. Jó reggelt elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm, hogy meghívtak. Első mondandóm, a témám, hát az, hogy miről is szól az Info program. Az újságíró iskola, amelyet online szerveztünk, viseli ezt a nevet. Furcsa persze az, hogy a maga az online újságíró iskola nem működtet online újságot, ahol a fiatal képzett újságírók gyakorolhatnák a szakmát. Bármilyen témáról, akár az egyetemi ügyekről, akár madridi témákról, vagy európai jövőképről. Úgyhogy ez a hiátus, amit betölteni kívántunk. Erasmus levelezők hálózatát terveztük meg, nem működik a DM, de most már igen, volt itt La comunicación falla. <laughs> bueno, había que informar... Hát, az online kommunikáció, vagy elektronikus kommunikáció szétesett. No tehát, 30 európai várost kapcsoltunk össze, 60 korrespondenssel, levelezővel, évente 25 új kapcsolódik be. Tehát ez egy, egy gyakorlati módszertannal próbáltuk az újságíróskola működését kiterjeszteni a gyakorlatban, ami a vetítő nem nagyon működik, közben mondom. Tehát nem az a cél, hogy, hogy én megírok egy cikket, aztán azt editálják, hanem tényleg úgy működünk, mint egy, mint egy rendes újság. Tehát van egy szerkesztőnk, és kiadónk. Itt a térkép végre. Itt vannak ezekben a városokban korrespondenseink, tudósítóink, Görögországtól az északi sarkig, ha jól lát. Tehát tudósítók összekapcsolásával egy európai jövőképet szerettünk volna kialakítani, méghozzá a saját jövőképünket hogy 60 újságíró jelent, tudósít, különféle hírek alapján az általunk kialakított szerkesztői politikának megfelelően. Ugye Margaret Thatcher emlékétől kezdve Párizsi ügyekig, de akár a mainstream médiában taglalt témákat is bemutatva. Például interjút készítettünk egy svájci csendőr, aki annak idején Mussolini bunkerjában is járt. Tehát ilyen úgymond bulvár témákat is felvettünk. A lényeg az, hogy Európa egybetartozását tükrözzék ezek az interjúk. Aztán a projekt egy másik fontos része az Erasmus, Erasmus program bemutatása, sokszor a diák nem tudja, hogy úristen, utazom egy városba, hogy fog ott működni az élet, Brüsszelbe megyek, hogy működik az busz meg a metró. Tehát ilyen értelemben a tudósítók tippeket adnak, hol lehet olcsó ételt vásárolni, hol lehet bulizni Rómában, hol lehet a Párizsi reptéről, hogy le, jó, olcsón bejutni a belvárosba. Tehát én túlélési taktikákat, trükköket az Erasmus diákoknak, mert az Erasmus oktatás tanulásról szól, de persze utazásról is, arról is, hogy Európa más pontján kell feltalálni magunkat. Na ebben segít a cikk, hogy lehet Párizsból Brüsszelbe eljutni, akár egy pár euró vala zsebben. De meg, meg arról is szólnak ezek a beszámolók, hogy lehet megismerkedni helyiekkel. Igyekszünk mindig objektíven tudósítani, de hát persze nem minden tökéletes az Európai Unióban sem, megvizsgáljuk a dolgok sötétebb oldalát is. Európa integrációs kérdéseket vannak aztán van egy külön rovat a Fonseca úrnak, aki az Európai Bizottság spanyolországi madridi hivatalát vezeti. Hát bocsánat, hogy a diák egy kicsit lemaradnak. beszélek, beszélek, mert hogy kevés az időm. Tehát van, külön számaink is vannak. Itt a második világháború végének 70. évfordulát ünneplő külön számunkból láthatnak szemléket. Itt így egy-egy tagállamban beszámolunk a híres finnországi mesterlövészről, vagy a prágai hóhér emlék, tehát ügyeit bemutató cikk. Eh, aztán a aztán a, a szociális munkásokat képző egyetemi részlegnek van egy külön robata, amely a, a szociális munkát mutatja be a munkások életét Madridban, más városokban, eh, a gondozók feladatait, aztán az Európa legnagyobb nyomor negyedét mutatjuk be Madrid külvárosában, aztán a különböző társadalmi mozgalmakat, amelyeket a pénzügyi válság indított el. Tehát igyekszünk megosztani más európaiakkal a spanyolországi munka körülményeit, az újságírói munka helyzetét és azokat a híreket, amelyek érdekes lettek. Itt egy külön oldala az euroszkeptikusokat bemutató akik mindig Európa és a válság összekapcsolásával operálnak. Nyilván beszélnünk kell ugyanakkor Európa jó oldalairól, az integráció előnyeiről, a békéről, a közös agrárpolitikáról. Ezek olyan témák, amiket a mainstream, ami nem, általában nem izgatja a mainstream médiát. Tehát az euroszkepticizmus elleni projekt vagyunk. Nem azt mondjuk mi sem, hogy Brüsszelben mindent tökéletesen csinálnak, de igyekszünk a fiatalokat tájékoztatni a dolgok voltak éppeni menetéről. Ez a célunk. A jövőt tekintve igyekszünk javítani a munkát, és kapunk visszajelzést is az Erasmus diákoktól. Értünk beszámolni is, hogy milyen az élet Madridban. Tehát egy folyamatos információ és eszmecsere folyik az oldalainkon. Egyfajta európai mentalitást igyekszünk megjeleníteni. Nyilván mindenki másképp gondolkozik, ugyanakkor nem egy madridi gondolatot értésítünk, hanem egy európai gondolatot igyekszünk formába önteni. Komplimenti. Eh, bene, intanto prima cosa che farò, mi, mi metterò, il mio sito lo legherò al link, il vostro link per capire Köszönöm szépen. Ö, olvassák el ezt a linket, hogy hogyan élnek a fiatalok Európában. Nagyon köszönjük, tényleg ennek nagy tere van még a jövőben. Most pedig az első díjasnak adom meg a szót, a Nagy Károly díj első díjasának, Richard Legay-nak, Real Time WW1 Magyarázzák meg nekünk, hogy mi is ez. Köszönöm. Parancsoljon. First of all... Először is szeretném elmondani, hogy mennyire nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy itt vagyunk. Szeretnénk elmondani, hogy a Luxemburgi Egyetem azért van itt, illetve mi vagyunk itt, hogy képviseljük az egyetemünket, illetve azokat, akik részt vettek ebben a projektben. Ez egy példa arra, hogy mit tettünk a Twitter számlánkkal. Elmondjuk, hogy pontosan valós időben a királyoknak, mindenkinek van ilyen számlája, minden hétköznapi embereknek, mindenkinek Bulgáriától Szerbiáig. A balkáni háborúk évfordulójára alkottuk meg ezt a projektet, és a Versailles szerződés aláírásának a megemlékezésére szeretnék a múltbeli, jelenleg és a jövőbeli diákoknak gratulálni mindenkinek, aki a projekten dolgozott. Ez a célunkat tükrözi. A cél az, hogy az első világháborút elmeséljük nemzeti szemszögekből nemtől, országtól, társadalmi rétektől függetlenül mondhatja el mindenki a saját szemszögéből a véleményét. Ezen a Twitter számlán előre megírt tweeteket adunk ki, emellett tényeket, fényképeket, személyes beszámolókat egy évszázaddal ezelőttről. A, a történelemmel foglalkozó mesterkurzus hallgatói is hozzájárulnak ehhez a munkához a múltbéli hangokat visszük el az olvasóinkhoz. A Twitter révén osztjuk meg ezt a történelmi mozaikot, és jelenleg tízezer követőnk van. Amikor elindítottuk a Twittert 2013-ban, azonnal 700 tweetünk lett rajta, és azóta naponta még a 140-es karakterrel is úgy tűnik, karakteres határral is úgy tűnik, hogy nehéz dolgunk van. Történelmi hallgatóként kötelesek vagyunk az elsődleges digitális forrásokhoz kötni a twitteket. Erőteljes digitális benyomása van ennek a projektnek. So in order to... Annak érdekében, hogy vázoljuk a témánkat, olyan platformokkal vetük fel a kapcsolatot, mint például az Európeána. Ez a kép egy akvarel, nagyon sok újságot, személyes beszámolót, képeslapokat néztünk át, és az ilyen személyes benyomások fontosak, hiszen az emberek, az akkori emberek szemszögéből vázoljuk a háborút. És a ma embere benyomást kaphat emocionális szinten is arról, hogy hogyan nézhetett ki akkor a háború. Next slide. Okay, so this is... Ez egy propaganda képes lap, brit képes lap, de ilyesfajta példákat világ egyéb országában is fel tudunk hozni, német, francia lapjaink is vannak. Csak nem minden háborúban résztvevő ország ugyanolyan üzenetekkel szembesült, illetve ugyanolyan üzeneteket intézett a hallgatósághoz, hogy harcoljanak a háborúval kapcsolatos tapasztalat ugyanolyan. Még konfliktusok során is hasonlóak vagyunk. Csak a nemzeti narratíván kell túllépni, és akkor láthatjuk, hogy van egy közös európai történelmünk is. Ez egy török kamuflás kép, oktatási célból mutatjuk nagyon érdekes ez a téma. 1917-ben a franciák egy hamis Párizs szeretek volna létrehozni, ami azt jelenti, hogy nem megfelelő várost bombázták volna, hanem ezt a kamuflást. Ilyesfajta történetek alakultak ki, akkor keringtek, elvesztek, de most azért szeretnénk ezeket újra feléleszteni. A projekt a háború minden aspektusát szeretné bemutatni virtuális valóságban. Valóságosan szeretnénk bemutatni azt, hogy mi történt száz évvel ezelőtt. A múltat a jelenbe hozzuk, és az emberi élet minden aspektusát vázoljuk, bemutatjuk akkoriban a pékek nem ugyanúgy dolgoztak, mint most, mert drága volt a cukor a nők nem tudtak harisnyát hordani, mert az volt drága. A háború a legapróbb dolgokat is megváltoztatta a mindennapi élve, életben. A projekt edukatív, bemutató jellegű. Szeretnénk bemutatni, hogy száz évvel ezelőtt a megosztott Európában hogy éltünk, és ezzel bemutatjuk azt is, hogy milyen most békében élni. Köszönöm szépen, köszönjük szépen ezt a kötelezettségvállalást, elhivatottságot. Tekintet a fiatal rok szemével érdemes látni a múltat, az érzelmeket is megmozgatva, azok nagyon izgalmas történelmi megközelítés. És a Twitter használata pedig egy nagyon innovatív módszere mindennek. Remélem folytatják majd, és gondolom, ugye ezek a projektek az egyik sem zárul le, remélem és bízom benne, hanem tovább folytatják. Mielőtt a kollégáknak adnám meg a szót a kérdések feltevése lehetőségével, el szeretném mondani, hogy ez az nap eh, nagyon különleges, mert eh, mondtam, hogy a munkanélküliség leküzdése érdekében a fiatalok körében most fogadtunk el bizonyos dolgokat. A következő témánk, ami rendkívül fontos, az iskolai oktatás az euról, köszönet ezért is. Aztán a következő jelentés, Julie Ward jelentése, az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós alapértékek előmozdításában. Tehát Petra Kelevernek adom meg a szót először, és aztán utána többi kollégának, aki esetleg szeretne még szólni, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Először is nagyon szépen köszönöm az összes díjazottat, akik itt ülnek, akik nagyszerű munkát végeztek, és remélem tovább is folytatják ezt a munkát. El tudom képzelni, milyen nehéz dolga volt a zsűrinek, hogy megállapítsa, kikapja az első, második, harmadik díjat, és az, hogy ma három há harmadik díjazottunk van, mutatja, hát hogy milyen nehéz volt kiválasztani a legjobbakat a sok kiválóból. Az egyes projektek, amiket bemutattak most, nagyszerűek. Azért is izgalmasak, mert nagyon-nagyon széttartó különböző területeket fog, fednek le, és arról is szólnak, hogy a mai Európáltal kezelendő problémákban nem szabad megfeledkeznünk, és sok Európa szkeptikus hang mellett, nem szabad megfeledkeznünk arra, hogy nagyon sok fiatal van Európában, az Európai Unióban, akik közösen más tagállamokban élő fiatalokkal szeretnének együttműködni, azon dolgozni, hogy Európát jobbá tegyék, élhetőbbé tegyék, és jövőben fenntartsák. Éppen az utolsó példa, az, hogy visszatekintünk a múltba, egy olyan helyzetre, amikor Európa, amikor Európa meg kellett éljen, ahol a nyomorúság, a félelem és a, a halál uralt Európát. ami nem csak az államok, hanem az emberek közé is éket vert a napi életükben. Nos, ha ezekre visszaemlékszünk, akkor gondolunk arra, hogy az elmúlt 70 évben közösen mi mindent értünk el az Európai Unióban. Senki sem tudja szinte igazából e- elképzelni ma már, hogy mit is jelent az, amikor az ember a határon izgatottan veszi az útlevelét elő, és esetleg nem is engedik át. Vagy hogy nem szabad francia ruhát hordanom, mert az ős ellenség gyártotta. Ezek a dolgok már elképzelhetetlenek, holott valóságosak voltak. Ezért fontos, hogy visszatekintsünk néha a múltba, és tudatosítsuk magunkban, mi az, amit elértünk, mi az, amit büszkék lehetünk, és milyenek alapján mehetünk tovább a jövő felé. Ezért az ilyen projektek amelyek például az ifjúsági munkanélküliség elleni harccal foglalkoznak, meg a fiatalok munka keresésével fontos, hogy, motiváljuk őket arra, hogy magukat húzzák ki a, a, a bajból. E, ezek is jobban mehetnek, és akkor, hogyha nem a, nem a külső segítséget várjuk, hanem, hanem magunkat próbáljuk segíteni, meg az Erasmus projekt bemutatása. Szerintem az Erasmus Plus az egyik legnagyobb vívmánya az Európai Parlamentnek, és örülök annak, és büszke vagyok rá, hogy sikerrel jártunk ebben, hogy legalább egy kicsit több pénzt tudtunk kiharcolni a jelenlegi támogatási időszakban e programra, mert éppen ez a, ez a diákcsere, ifjúsági csere program jelenti Európa jövőjét. És van egy, sokan beszél, beszélnek olykor a dominó hatásról. Hát ez talán a projekteken túl is kiterjed ez a pozitív dominó hatás, ezért is fontosak az önök projektjei. Köszönöm, köszönöm a kiváló munkát, a nagyszerű ö, ö, aktivitásukat. Azt hiszem, Európa jövőjét nem kell féltenünk, ha az önök kezében van. Condivido molto quello che e Nagyon köszönöm. Most Julie Wardnak adom meg a szót, majd Helga Trüper következik parancsának. Uh, Köszönöm szépen. Hamarosan beszélni fogok a saját jelentésemről is, de szeretném elmondani, hogy milyen nagy öröm a számomra, hogy itt lehetek, és hogy képviselhetem ö, Európa északnyugati részét, európai vagyok, és nagyon nagy Reményel tölt el engem az, ha azt látom, hogy az ifjúság ennyire elkötelezett. Az egyik diazottam, Jaffa itt van, itt van, tegnap nyerte a díját, és számukra nagy ihletet jelentő munkát végez, ugyanúgy, mint önök is. Ez leépíti a határokat, és lehetővé teszi az ifjúság számára, hogy a közös érdekek égisze alatt összeüljenek. Ez nagyon fontos, ez egy elemző munka, és jó lenne, ha a, az önök projektje a mi országunkban is működne. Szigetország vagyunk, vízgondokkal küzdünk, és nagyobb összekapcsást szeretnék látni az európai kontinenssel az ilyesfajta európai projektek építenék le az ilyesfajta akadályokat, építenének hidat például a csatorna fölött is. Csafa is nagyszerű munkát végez ebben a témában. Mi tudjuk itt Brüsszelben képviselőként, hogy mit jelent az utazás egyik pontról a másikra eljutni és ezért ezt a projektet támogatni tudjuk. Ma reggel egyébként elég nehéz volt ide bejönni. Akkor ez egy diák tanácsadói program is. Yes, thank you very much. Uh, from my side... Igen, köszönöm szépen. Én szeretném elmondani, hogy mennyire érdeklődve hallgattam önöket, elkötelezetten és lelkesedéssel néztek az európai múltba, néztek az európai jelenre és jövőre. Közös érdekekről beszéltek, és ez nekem tetszik. Ez teljes képed ad az európai történelemről és kötelezettségvállalásról. Örülök, ami elhangzott a Sárlomány a Nagykároly díjjal kapcsolatban, a fiatalok eszmecseréről, beszélt. Ez jó, erről beszélünk mi is, ez az egyik cél összehozni a fiatalokat, és örülök, hogy e, ez a projekt itt van, mert erre érdemes. A projektekkel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy mikor kezdték? úgy döntöttek, hogy elindítanak egy projektet, mert szeretek volna jelentkezni a díjra, vagy korábban indult. Mi volt a projektek háttere? Hogyan döntöttek arról is, hogy jelentkeznek majd erre a díjra? Te domande? Akkor ezzel a kérdéssel fordulok a résztvevőkhöz, ki szeretne válaszolni, mert nagyon érdekesek ezek a projektek és főleg mindenképpen fontos azt elmondani, hogy ugye mindannyian folytatni is kívánják ezeket a projekteket. Oké. Okay. Eh, en, en el caso del proyecto español, nuestro proyecto Infactualidad. Ami a spanyol projektet illeti, 2012-ben látok meg a felhívást, és mi is úgy, gondoljuk, úgy gondoltuk akkor, hogy jelentkezni kell. De akkor nem tudtuk, hogy a díj maga létezik. Mi egész egyszerűen mm, azért indítottuk a projektet útjára, mert európainak éreztük magunkat, és újságírók voltunk. Ez az online újság hosszú távú projekt. Évről évre javítunk ezen. 144 hallgató vesz részt, vett részt az elmúlt három évben ebben a projektben. Krisztina kolléganőmmel is beszéltünk arról, hogy jól járunk el, de hogy ügyelnünk kell, oda kell figyelnünk a bírálatokra, sokan bírálják Európát, és ezen javítani kell. Nagyon köszönöm, köszönöm a segítségét, tessék a többiek. En, ce qui concerne... Nos, ami a mi ö, bajnokságunkat illeti, most már ez 13 éve működik, és a Nagy Károly díj ö, gyakorlatilag teljesen véletlenül jött, mert láttuk az interneten kalandozva, barangolva, hogy ez létezik, és gyakorlatilag akkor döbbentünk rá, hogy ennek más dimenziója is van, ami bajnokságunknak, európai dimenziója, még ha akkor is, hogyha én a kezdetek kezdete óta nem veszek részt ebben, de a kollégám igen. Úgyhogy akkor láttuk, hogy mit teltünk még vele, és a Nagy Károly díjnak köszönhetően rádöbbentünk erre, és ennek köszönhetően nagyon is örülünk neki. Tessék! Basz. Számunkra 2013-ban az egész egy kiállítással kezdődött a háború századik évfordulójára, de aztán ezt a kormány lemondta, tört, történelmi hallgatókként úgy döntöttünk éppen ezért, hogy mi magunk teszünk valamit. Tehát a munka 2013-ban kezdődött, akkor már el is kezdtük a twittelést is. A díj előtt elég sokan szkeptikusan álltak hozzánk, hát azt mondták, hogy hát igen, első világháború, ez már régi történet, emellett vitelni könnyű, de országos szinten ö, mégiscsak figyelmet kaptunk, mert ö, Kanadából és az Egyesült Államokból is elkezdték ö, figyelni a twitteinket, és ö, ez, ők nem uniós tagállamok. Köszönöm szépen. Tessék. Tosin, η ιδέα προέκυψε από τις ανάγκες των az az elképzelés merült fel, hogy szükség van erre a témára odafigyelni. Az elmúlt hat évben különböző programokban részt vettünk. Több mint 25 programban. Ezek mind az ifjúság munkanélküliségének a felszámolását célozták meg. Ez volt egyébként az egy fő probléma Európában. különböző illetékesekkel tárgyaltunk, találkoztunk, és megnéztünk néhány ifjúsági foglalkoztatással kapcsolatos kezdeményezést. A Károly díj készhezételekor már ismertek voltunk, hiszen mi már 2010-ben részt vettünk a kezdeményezésben, tehát mi tudtuk, hogy miről van szó. Prima di tutto, complimenti ancora mindannyiuknak még egyszer gratulálok, és a legjobbakat a jövőre. minket nagyon érdekel, hogy folytassuk a dialógust önökkel, és találjuk meg azt a megoldást, hogy ez így is legyen, mert általában az első kapcsolatfelvétel után ez nem egészen így van. De hát ugye vannak előadá, e, vannak jelentéseink, úgyhogy ha bármi mondani valójuk van, akkor kérjük, vegyék fel a kapcsolatot velünk, az előadóink nyitottak erre Francis Goodman is itt van például, nagyon szép tapasztalat szerző lehetőség volt ez számunkra, és nagyon fontos, hogy felhívja a figyelmet az önök projektje mindenre, amivel foglalkoznak a fiatalok számára is fontos. És aztán azt hiszem, hogy gyakorlatilag a győzteseknek feladata is egy kicsit, hogy megismertesse a témát az összes többi fiatallal. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük, minden jót a jövőre, viszontlátásra! Solo momento. Csak egy pillanat. Eh, Nos, most eszmecsere következik. Drágicsi kollega jelentéséről, ez rendkívül érdekes téma. Iskolai oktatás az euról. Azt gondolom, nagy kihívás ez, rendkívüli módon érdekel minket, és hallottuk a fiataloktól is, hogy egyre inkább érdeklődnek az emberek ez iránt, a fiatalok. Úgyhogy fontos, hogy kommunikáljunk a fiatalokkal, hogy tudjuk azt, hogy mit kérdeznek, mit javasolnak. November 12-én ismét foglalkozunk ezzel a témával. Január 11-én szavazunk róla a plenárison. Parancsoljon, drágicsi kollega! Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt kollégák! Szeretném üdvözölni ezt a kezdeményezést, hogy az eurót tanuljanak az iskolákban, mert nagyon releváns ügy ez most, a mostani helyzetben, amikor az ifjúság olyan sok évással kell szembenézzen. Az euroszkepticizmus egyre növekvő hullámaival, amely az európai értékeket, a közös értékeket és a közösséget aprózná fel a, a fundamentalizmus, az idegen gyűlölet a terrorista támadások fényében szintén fenyegető veszély, és az EU és az állampolgárok közötti külön távolság egyre nő. Egyfajta demokratikus deficit hiányát érzik az emberek, azt, hogy Európa távol van az állampolgároktól. Alacsony részvétel az EU választásokon, és kevését tud ismeri általában a lakosság az Európai Unió működését és miben létét, különösen a fiatalok holott ez van a legfontosabb, hogy ők ismerjék. 2014-ben például az Euróbarométer felmérése szerint 71% az Európai Uniós állampolgároknak úgy érzi, hogy nem elég jól tájékoztatott az Európai Unióról. 44% úgy érzi, hogy kevéssé látja át azt, hogy az Európai Unió hogy működik. Ezen körülmények között nem csoda, hogy az állampolgárok maguktól távolodnak érzik Európát, sőt, egyre inkább elidegenednek az európai politikai projektől, egyre inkább euroszkeptikusak lesznek, és az Európai Uniós döntéshozatalban abban demokratikus deficit érzekelnek. Nem lehet elvárni az európaiaktól, hogy részt vegyenek az EU demokratikus életében, hogyha nem értik, hogy miről szól. Ahogy ez megmutatkozott a legutóbbi európai választásokon is, ahol csak 40,61% az európai állampolgároknak vett részt, és 27%-a csak a fiataloknak, a 18-24 év közötti korcsoportnak ment el szavazni. Ez a legalacsonyabb részvétel 1979 óta. Jobban kell informálni az embereket, a fiatalokat jobban be kell vonni a projektbe. Az oktatás ebben kulcsfontosságú, hiszen a célja az, hogy felkészítse az egyént az szakmai életére, az aktív állampolgársági életére, hogy integrálódjon a társadalomba. Az európai dimenzió megjelenése a tantervben segítheti azt, hogy Európa közelebb kerüljön a polgárokhoz. Nem új gondolat ez. 76 óta a politikai tervezetben van ez, amikor is az első oktatási programot elfogadták a tanács és az oktatási miniszterek tanácsa 76 februárjában fogadta ezt el egy cselekvési programra együtt az oktatás területén. A Maastrichti szerződés életbe lépésével 2001-ben pedig jogi, jogi alap is létrejött arra, hogy a cselekvéseket kiterjesszék az európai a 65, az MSU, EUMS 61-es 165-ös cikke alapján. A totást, tehát széles körben kell megjelenteni, például a tagállamok nyelvének oktatását, a mobilitás elősegítését, diákok, tanárok körében is, valamint oktatási intézmények összekapcsolását. Információcserét is előirányoz az egyes, a tagállamok egyes oktatási rendszeri és intézményei között, valamint a mostani ifjúságcseré programokat, illetve a fiatalok felkészítését a demokratikus életvitelére Európában. A 76-os cselekvési program óta nagyon sok állásfoglalás és programot fogadtak el, nagyon sok kezdeményezés történt. Annak érdekében, hogy az európai dimenzióját továbbfejleszék, a, a 2020-as framework a keret alapján a 2010-18-ig tartó programban, és most a Párizsi Deklaráció alapján, amelyet az oktatási miniszterek tettek, valamint a bizottság 2016-os munkaprogramja, amely az Erasmus program végrehajtását is tartalmazza, ugyanez irányra mutatnak. Az európai dimenzió fogalma az oktatásban nagyon összetett, dinamikus és több rétegű fogalom, lényegét, hatását széles kontextusban kell értelmezni az Európai Uniós ismeretek fontosságának fényében. Ez a jelentés ennek egy aspektusát emeli ki az euróval való tanulás az iskolában, amely arra a gondolatra alapozva, hogy az, oktás, az iskolai oktás fel kell készítse az ember, a fiatalokat arról, hogy megértsék, hogyan működik az Európai Unió, és kritikusan tudjanak reflektálni európai ügyekre, az integráció menetére. Látni kell, hogy ez, azt, látni kell, hogy ez az EU hogyan van hatással az ő életükre, az ő államukra, hogyan lehetnek aktív állampolgárok az integrált Európában, a globalizált világban. A dolgok jelenlegi állása. Nemzeti szinten a tagállamok többsége integrált egy EU dimenziót a tantervbe és a, tanárképzésbe is. Ám nagyon széttartóak a színvonalak a tagállamok között, sokkal többet lehetne tenni például a tantervekben, a tanárképzésben, a tankönyvek írásában és az oktatási módszertanban. Túl általában túl általános és szétaprózódott az EU-s tananyag, nem se nem konzisztens, se nem komplementer más tantárgyakkal. A tanárok sem elég, kapnak elég képzést arról, hogy tudjanak oktatni az euról. Tehát csak vagy továbbképzésben, vagy más képzésben kéne megszerezni ezt a tudást azok a tanárok számára az EU-val kapcsolatos témákat szélesebben kéne megjelenteni a tankönyvekben, lebontva az egyes korcsoportok érdeklődésére. Az oktatási módszertan pedig jobb, a diákoknak több önállóságot kell adjon abban, hogy hogyan tanulnak, ösztönzőket ad erre, és megmutatva, hogy ezek a témák hogyan, miért relevánsak a mindennapok életében. A formális, informális felkészítve őket aktív állampolgári életükre. Ezzel kapcsolatban szeretném hangsúlyozni, szükség van arra, hogy belássuk, az ilyen kompetenciák rendkívül fontosak a formális oktatás keretében is, hiszen a formális, nem formális és informális tanulás közötti kapcsolatot erősíteni kell EU szinten, az a e programok révén az oktatás és kulturális területen az Erasmus Plus kínál kiváló lehetőséget a Kreatív Európa létrehozására, amely teljes mértékben amely támogatja az aktív állampolgárságot, kulturális tudatosságot, nyelvoktatást, kulturális megértést. Itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy a, folytat, a tovább folyó pénzügyi támogatás és a mobilitáshoz való jobb hozzáférésben a lehetőségek kulcsfontosságok abban, hogy pozitív hatásokat hozzanak ezek a programok a résztvevők számára is érdekelhető módon, az állampolgári részvételt erősítve. Ezzel összefüggésben szeretném üdvözölni az Európai Bizottság 2016-os munkaprogramját, amely az Erasmus Plus végrehajtásáról is szól, és a vállalásukat arra, hogy konkrét cselekvésekkel követik a Párizsi Deklaráció végrehajtását, valamint növelik az Erasmus hatását, abban is, hogy az aktív demokratikus állampolgár létet a kultúrák közötti párbeszédet, a szociális integrációt és a civil társadalom szervezetek jobb erősegítését is előirányozza, hiszen ezek a, a, az állampolgár ismeretek jobb oktatásában is részt vállalhatnak. Az EU twinning, IKER kapcsolatok, az IPEL és az, a fenntartatási programok is eh, ki kell fejlesztenek olyan projekteket és tananyagokat, amelyek az EU-ról szólnak, az EU intézményekről és a jó állampolgári uh, eh, ismeretoktatásáról. oktatásáról a ilyen tanári sarok, amely különféle korcsoportokról szól arról, hogy miről szól az EU, hogyan működik. No, ez tovább felezhető úgy, hogy hozzáférhetőbb legyen, könnyen felhasználható, friss információk adjanak oktatási módszertanokról, pedagógiai módszertanokról. Különféle szinteken kell tehát oktatni az euról, és ezt támogatni kell, mint a legjobb gyakorlatok cseréjét ezen hálózatok között. Ez csak néhány gondolat volt arról, hogyan lehet az e-tanulást alkalmazni eszmecserékre is. Az, e, tárgyalunk a stakeholderekkel és az Európai Bizottsággal e témák továbbviteléről. Köszönöm a figyelmüket. Várom mások meglátásait. Grazie davvero, perché questa è una... Nagyon köszönöm. Nagyon jó volt eh, ez a beszámoló, eh, nagyra értékeltük, főleg azért, mert nagyon fontos, érdekes témákat vetett fel, amelyeknek nagyon sok eh, más hatása is van, a, bevo- a befogadás, a kultúrák közötti aspektusok szempontjából. Nagyon fontos számunkra, európai állampolgárok számára, és ugyanakkor nagy kihívás is. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szenvedéllyel beszélt róla. Azon kollégáknak adom meg a szót, akik kérték, főleg az árnyékjelentés készítőknek. Le úr óra, kollega Maura? Maura kollega következik, aztán a többiek, akik hozzá szeretnének szólni. Quisiera recordar para empezar esta breve intervención unas palabras. Ha megengedik, akkor röviden emlékeztetnék arra, amit Jean Monnet mondott akkor, amikor az Európai Unió által játszott szerepről beszélt. Ő azt mondta, hogy nem országok szövetségét képezzük itt, hanem embereket hozunk össze. Ez a mi feladatunk a jelen szakbizottságban, hogy ezt megtegyük. Hogy a tanulást, oktatást szorgalmazva hidakat építsünk, hogy túllépjünk a nemzeti identitáson az európai oktatás, a kutatás és a szakmai képzési programok ezt a célt szolgálják. Ez egy intellektuális módszertan. Én úgy gondolom, hogy létfontosságú az, hogy az európai állampolgárságot, illetve az Európai Uniót iskolákban tanítsuk hiszen ö, egyre inkább tér nyer a populizmus és a nacionalizmus. Ne minden a nemzeti érdekeken alapuljon, mert ez megrengeti Európát, és megkérdőjelezi az európai létjogosultságot is. Van egy másik kihívás is, a nemzetközi színpadon tud-e az Európai Unió vezető szerepet vállalni. Ezért kell az Európai Uniót, az Európai Unió eredményeit, vívmányait tanítani az iskolákban. Nagyon hálás vagyok a beszámolóért, a prezentációért. Dragicsi úr, remélem jól mondtam a nevét, köszönöm szépen. és el kell mondanom, hogy jó az, hogy ennyire ö, nagyra vágyó, ambiciózus a szöveg. Az Európai Unióról tanulni az iskolában hasznos kiinduló pont. A bizottság két évvel ezelőtt egy jelentést adott közre, pontosan ebben a témában. Tehát politikai mm, napirenden van ez a kérdés már jó néhány éve. Remélhetőleg a, ezzel az alapon egy európai stratégiát tudnánk elfogadni, mely magába foglalná az összes érintett ágazat képviselőjét. Minden tagállamnak tudnia kell, hogy mennyire fontos az, hogy legyenek olyan mechanizmusaink, amelyek védik a szerződésekben lefektetett alapjogokat. Európa közös értékeken alapul, és ezeket több millióan osztják. Köszönöm. Maura kollega, Lior kollega következik. Thank you, Chairman. Well, Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, megpróbálok a lehető legkooperatívabban eljárni ebben a szakbizottságban. Látom is a többletértéket sok ponton, de azért megkérdőjelezem, ennek a, az alapértékét. Az euroszkepticizmus és a xenofóbia, valamint a, az idegengyűlölet teljesen különálló dolgok és az emberek lehetnek szkeptikusak az Európai Unió néhány tevékenységével, tevékenységével kapcsolatban. Ez lehet jól indokolt is. Az Európai Unió tanítása az iskolában az olyasmi, hogy azt tanítjuk, hogy az Európai Unió milyen jó dolgokat tesz. Az Európai Unióról szóló információ jó, de az embereknek maguknak kell megítélniük, hogy milyen ezek alapján, hogy milyen Európa. Egyébként, ha nem így járunk el, akkor propagandáról beszélünk, és ez nem üdvözlendő. Sokat hallottam a politikai projektről, hallottam arról, hogy a szkepticizmus nem jó, és hogy arra tanítsuk az embereket, hogy ne legyenek szkeptikusak, de ez az ő alapjoguk, saját maguk feltételezései alapján lehetnek szkeptikusak Minél többen tudnak az Európai Unióról, annál inkább indokolt lehet az, hogy szkeptikusak legyenek. Vannak önök, akik nem értik, hogy hogy lehet minden ilyen nagyszerű. Az Európai Unió nem diktálhatja, nem erőltetheti rá a tagállamokra azt, hogy hogyan nézen ki a tanterv. Az állampolgársági ismereteket mi tanítjuk, de ami a tankönyveket illeti, az nem lehet ugyanolyan kontinens szerte. Üdvözlöm azt, hogy a különböző tapasztalatainkat egymással megosztjuk, meghallgatjuk egymást, de az, amit itt ma ismertettek, az nem bevált gyakorlat. Semmiféle bevált gyakorlatról nem beszélhetünk és rendkívül riasztónak tartom azt, amit az Erasmus Plus-ról mondtak, hiszen ez egy olyan projekt, amely bizonyos indokok mellett használható arra is, hogy a Nagy-Britannia maradjon az Európai Unióban. Tehát többletérték, hasznos. Viszont meg lehet fordítani a dolgokat, és fel lehet használni ezt arra is, hogy azt mondjuk, hogy az Egyesült Királyság lépjen ki az Európai Unióból. Azt kérdezném, itt van ez a feltételezés, hogy a nacionalizmus egyik formája jó, a másik formája pedig rossz. Tehát rossz, ha az ember a saját hazájában hisz, de jó, ha egy másik entitásban, egy fikcionális entitásban hiszünk, például az Európai Unióban. Miért jó az, hogy az egyik nacionalizmus jó, a másik pedig rossz? És mi a helyzet a világ egyéb tájaival? Miért nem próbálunk egy kicsit kifelé tekinteni? Az oktatási kompetencia az egy olyan terület, amely nem az unió hatáskörébe tartozik. Bevált gyakorlatok, az rendben van, de az ilyesfajta eljárás elfogadhatatlan, nem lehet rendeletben, jogszabályokban lefektetni azt, amit javasoltak az Egyesült Királyság. Egyáltalán nem fogja ezt követni. Köszönöm szépen. Ezeket a gondolatokat Maragál kollega következik, parancsoljon. Sí, grazie, Presidente. Um, yo creo que hemos de saber aprovechar la oportunidad que el señor de... la... No, que Na, köszönöm a szót, elnök asszony. Szerintem Dragicsi úr jelentésében rejlő alkalmat meg kell ragadnunk. Szerintem logikus konklúzióit le kell vonnunk. For Lure. There is no, no Spanish translation? Okay, okay. Lure, hall, hall bennünket? Hallja az angol? Okay, sorry. Eh, eh, Tehát, ahogy mondtam az imént, használjuk fel ezt a lehetőséget. És Dragicsi úr gondolatait vigyük végig a logikus konklúzióig, emeljük ki a pozitív elemeket, ami pedig azt a sztereotípiát illeti, hogy euró legjobb definíciója az Erasmus, amely nem alkotmány, nem jogszabály, nem fogadta a parlament, mégis a legkiválóbban működő eleme. Még csak nagyon sok pénzbe sem került. Meglehetősen szerény költségvetési európai projekt, ugyanakkor multiplikátor hatása elképesztő erejű. És egyik fő tanulság az, amely ne levonható. Ugyanakkor ezek a fiatal európaiak, akik részt vesznek, már a gyerekeim, unokáim, a barátaim gyerekei, barátaim unokái sorolhatnám, ők azt érzik, hogy európai állampolgárok. Anélkül, hogy különösebb parlamenti törvények kellett, hogy szülessenek ennek érdekében. Ezért is jó. Ez az. Ugyanakkor bár az európai állampolgárság fogalma úgymond létezik, de voltak éppen semmiféle intézmény vagy jogi létkerete nincsen. Ez pedig egy deficit, ezzel foglalkozni kell. Persze, akadályokat nem tudtunk átugrani, amelyek ide vezettek volna, nem jött létre európai alkotmány, szerettük volna, tíz évvel ezelőtt legalábbis, ám vissza kellett vonulnunk a szerződések bástyái mögé, úgymond. De ez igazából nem, ezek nem kínálnak igazi áttörési lehetőséget. Szerintem az európai oktatás az, hogyha a történelemre is koncentrál, önmagában nagyon jó. Európa tehát azt kéne megvizsgálja, hogyan tudja meghatározni saját identitását, hogyan tudja valamiképpen körülrajzolni ezt. Ezt szerintem Európában mindenki oszthatja ezt a gondolatot, hiszen az európai történelmet vizsgálva, Európa történelme mindenki történelme, nem feltétlenül a győztesek vagy a vesztesek történelme, a, a, a központ vagy a, vagy a perifériák történelme, hanem az európai népek történelme kell legyen, őszintén számot, számba véve közös katasztrófáinkat, háborúinkat, azokat a tragédiákat, amelyeket a 20. század rót ránk, és ezt európai keretek között tanítva, tanulva a történelmet, a diákok jobban átláthatják, miben áll a létük, és mi az, ami a jövőben reményt nyújthat. Szerintem ez az európai oktatás legfontosabb eleme. Ugye ma hallottunk Görögországról, a görögök is akarják Európát, Európa mellett törnek többségben lányzsát, bármilyen nehéz helyzetben vannak. Az anti-Európa, az Európa ellenes gondolatok erőteljes hangja ellenére, éppen most hallottunk egy ilyen hangot, továbbra is Európa mellett vannak sokan, a bevándorló válság mellett is, és sőt, épp azért fontos, hogy az európai államok agglomerációja közös fellépése megvalósuljon, láthatóvá legyen, és ennek legyen valamiféle fogalmi kerete. Ezért fontos, hogy erről oktassanak az iskolában, ennek értékeit ismertessék, és ezt be kell építeni az oktatási rendszereinkben. Dragicsi úr a jelentésében erre törekszik, ez jó. Támogatnunk lehet talán pontosabban kéne megfogalmazni, erőteljesebb igényeket megfogalmazva. Köszönöm. Nagy vita volt már erről. Most Malinov kollega következik, Diakono Karamatikakis, Julie Ward, és aztán lezárjuk az utolsó hozzászólóval. The beginning of a debate. Ez csak a vita kezdete még a jelentés elfogadása után is folytatódni fog a munka. Viszont a nehézség az, hogy meg kell különböztetnünk azt, hogy mit szeretnénk Európa számára, és mit szeretnénk általában véve az európai jövőre nézve. És azt is meg kell néznünk, hogy mi az, amit az európai iskolákban taníthatunk, mert az teljesen más. Tehát a jelentés alapötletének a megvédésével kezdeném. Mindenkinek lesz majd gondja azzal, hogy elmagyarázza, hogy miért is szeretnénk ezt megvalósítani. Láthatjuk, hogy még a jelen szakbizottságon belül sem annyira nyilvánvaló a válasz. Vannak átlátható elvek. Ó, ez egy általános amit most mondani fogok. Ha semmilyen politikai semmilyen politikai unió, stb. nem tudja elkerülni azt, hogy feltegye a kérdést, hogy lehet-e tanítani az Európai Unióról az iskolákban? Minden közösség alapvető joga meggyőzni a tagjait arról, jelen esetben az állampolgárait arról, hogy ez egy megfelelő politikai unió, ennek értelme van, és hogy megpróbálja a közösség tagjait oktatni, megpróbál megtanítani arra, hogy tartsa tiszteletben az uniót, mert enélkül az uniónak nem lenne értelme. Nem létezhet csak akkor, hogyha megpróbálja megnyerni a tagállamainak, illetve állampolgárainak a tiszteletét. ezért ajánljuk fel ezt a kezdeményezést, ezért mondjuk azt, hogy tanítsunk az Európai Unióról az iskolákban. Egyetlen egy unió sem működhet enélkül, az elv nélkül. Mire taníthatjuk a fiatalokat? Feltételezem, hogy a rossz megközelítés elriaszthatja a fiatalokat, vagy pusztán absztrakt gondolatá emeli az egészet az európai közvéleményben mindig is lesz egy az unió ellen szóló hang, de úgy gondolom, hogy a legjobb, és egyébként éppen ezért nehéz egy általános rendszert felállítani, a történelem érteket kell az adott országgal összekapcsolnunk. Minden tagállam kidolgozhat egy módszertant, és bebizonyítatja, hogy történelmi szempontból az Európai Unió megléte miért jó. Egy közös megközelítése van a volt kommunista országoknak. Mi tudjuk, hogy 45 és 89 között az Európai Unió mi volt a volt kommunista országok számára. 10 uniós tagállam esetében mondhatjuk azt, hogy van egy ilyen közös megközelítés. Emellett nem azt kell hangsúlyoznunk, hogy az unió hogy működik, hiszen ez politikai tudomány. Én politikai szaktudományt oktatok, és tudom, hogy ezt egyetemi hallgatóknak hogyan kell oktatni. De inkább a jogokról és a szabadságokról kell beszélnünk az oktatás során jogokról és szabadságokról. Itt abba is hagyom, mert ha nem, akkor mindenről, minden másról is említést kell még tennem, és az sok lenne. Mint mondottam, a történelemmel teremtsünk kapcsolatot. Nem igaz az, hogy minden országnak csak saját szemszöge van, mert vannak általános elképzelések is. Nyugat-Európában is van két-három olyan ország, amelynek van közös szemlélete, és általában véve a közvélemény is oszt bizonyos nézeteket. Főleg a fiatalok számára a szabadságjogokról és jogokról kell tanítanunk, hiszen ők itt születtek, itt nőnek fel, és fogalmuk sincs, hogy mi lehetne az alternatíva. Jogok és szabadságok révén elmondhatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak. Próbáljuk meg ne elriasztani őket, csak mondjuk el azt, hogy mi lenne akkor, ha úgy élnének a saját hazájukban, hogy közben az nem uniós tag. Én velem a tapasztalat mondatja ezt. Bulgáriában gyakran megyek ki iskolákba tanítani, látom, hogy a diákok hogy reagálnak a történelemre, sok mindent teszek, megpróbálok lehető legkonstruktívabban hozzájárulni a jelentéshez. Köszönöm szépen ezt a hozzájárulást, nagyon érdekes volt. Úgy gondolom, hogy egy rendkívül érdekes jelentés, közel áll a szívünkhöz. Elnézést, de nagyon szorít az idő, hogy a következőkben csak két percben szóljanak hozzá. Diakon úr, Dramatikakis, Ward és a Szodrova képviselő következő. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nem tudom, hogy mennyire lesz lefordítható az, amit mondok. Hazámban van egy közmondás, ami azt mondja, hogy a békért harcoltunk, de senki sem maradt életben. Miért mondom? A következők miatt, más területeken. Miközben harcolunk, kínlodunk, például az éghajlatváltozással szemben és a felmelegedéssel szemben azt látjuk, hogy továbbra is van ez a melegedés nálunk, harcolunk a korrupció ellen, és közben mégiscsak erősödik a korrupció. Én attól tartok, hogy ez, ez valamilyen munka eredménye. Ki fog Európában szavazatokat nyerni, ha nem tudná megtámadni Európát? ha már nem lesz ez az Európa ellenes vita, hogyan lehetne akkor egyeseknek szavazatokat megnyerni? Ezért ilyen szempontból ez fontos eszköz. Ez egy eszköz, pusztán eszköz. Arra, hogy bevezesse az alapvető európai fogalmakat, melyek összekötne, összekötnek bennünket. Ezek az európai fogalmak összekapcsolódnak bizonyos célokhoz, történelmi, kulturális célokhoz. Itt most egy közös térségről beszélünk. Azt kérdezem, hogy a jelenlegi politikusok esetében, akik Európa ellen szólalnak fel, például tisztelt Angliában, én tudom, hogy az angol nyelv is néhány egyéb más európai nyelv ötvözetének az eredménye és ezek közül az egyik legfontosabb a francia. Az európai országok eh, és kultúrák eh, közül egyik sem jött létre csak úgy önmagában véve, nem, ez mindegyik egy történelmi utazás eredménye, eh, más európai térségek ötvözetének az eredménye. Ezért beszélünk itt közös térségről, és erről kell tudniuk a gyerekeknek is, és én teljes szívemből remélem, hogy tudják majd a gyerekek, hogy ez nem teher, hanem lehetőség. Grammatikákis? Köszönöm szépen, Grammatikákis úr, kettő percben. Εγώ a προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, κυρία Πρόεδρε, γιατί έχει προχωρήσει και η ώρα και γιατί όλα αυτά... Megpróbálok nagyon rövid lenni, elnök asszony, nagyon kevés időnk van ugyanis. Nagyon sokszor megvitatjuk ezeket a kérdéseket, voltak már, e, volt már erre példa korábban is, mind a mellett. Az az optimizmus, ami a Nagykároly díjasakból származott, nagyon fontos, hiszen az elmúlt évek során hármas válságnak kellett szembenéznie Európának, gazdasági pénzügyi válság volt, és mindenkit fenyeget a terrorizmus, itt a, a migrációra is gondolok, úgyhogy nehéz a válasz. Az egyik az lenne, hogy az oktatással, a kultúrával vegyük fel a harcot ezekkel szemben. Drágicsi kollega ezt rendkívül ö, teljes körűen ö, vázolta fel. Azonban, ami a realitást illeti, ezzel is megpróbálkozott. A kultúra, az oktatás segítségével már meg lehet érteni azt, hogy mennyire fontos mindez tudjuk, hogy vannak olyan oktatási rendszerek, amelyek nem ösztönzik a diákokat. Tehát, hogyha bármi javaslata van, rendelkezésére állok. Köszönöm. Köszönöm szépen, Julie Walls következik. Um, I'll be very... Nagyon rövid leszek mert tudom, hogy be kell mutassam a jelentésemet is, és némileg összefügg ezzel a munkával. Csak azt szerettem volna kiemelni kollégám mondandóbából, hogy milyen kiválók voltak ezek a fiatalok ma reggel, akiket láttunk. Épp erről van szó. Európa a fiatalokat jelenti a tagállamokban és máshol is. Európa a fiataloké, nekik kell megadni az eszközöket, a lehető legjobb eszközöket ahhoz, hogy felfedjék saját identitásukat, kapcsolatokat másokkal, saját régiókban, saját országokban, a szomszédos országokban és a globális nagyvilágban. Mivel magam is informális oktatásban dolgoztam az elmúlt 34 évben, egész életem munkája ehhez kapcsolódik. Úgy gondolom, hogy az embernek arra van szüksége, hogy a jó gyakorlatok példáit megtalálják, abból tudjanak válogatni, változtatni tudjanak, hozzá tudjanak tenni, el tudjanak venni abból, ilyen módon alakítsuk ki rugalmasan ennek kereteit. Nagyon, mindig nagyon szomorú vagyok, amikor a jobb oldalon ülő politikusok olyan szörnyen érzik magukat azért, hogy Európában vannak. Mert én brit vagyok, európai vagyok, globális állampolgár vagyok, Észak-Kelet-Angliából nő vagyok, tehát nagyon sok identitásom van, és ezek a különféle rétege identitásaim nem korlátoznak engem, hát még több lehetőséget adnak. Ezt akarom megadni a fiataloknak, ezt akarom megvédeni itt az Európai Parlamentben, és ezt akarom hazámban is megvédeni. És annyira szomorú vagyok, hogy a saját kormányom a 18 éven aluljáknak nem adja meg a szavazati jogot a, a népszavazáson, holott az ő jövőkről szól majd a népszavazás, nem az enyémről, a, a, hanem a gyerekeimről, unokáiméről. Ők őrülük szavaznak a népszavazáson. Köszönöm, Julia. Az utolsó hozzászólom, mielőtt a bizottságot meghallgatjuk, Szendron kollega. Gyakorló, pani předsedkyně. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, igen, világos, hogy az Európai Unióról tanítani kell. A diákok kell, hogy megismerkedjenek, hogyan működnek az intézmények, egyáltalán miben állnak az európai intézmények ez szerintem nem megkerülhető. Az a kérdés, ami nyitva marad, az, hogy hogyan tanítsuk ezeket az ismereteket, az EU ismereteket. Ez a tagállamokban kulcsfontosságú kell legyen. Az EU nem diktálhatja, az internet diktálhatják a tagállamoknak, hogyan oktassanak, oktassák a diákokat. Nem mondhatjuk itt meg az Európai Parlamentben, hogy egy tagállamban miképpen fessen a, a, a tanterv, hogy oktassák a gyerekeket. Amit megtehetünk, az, hogy koordinálunk jelzéseket küldhetünk, mondhatjuk várakozásainkat, ajánlásainkat. Azok közülünk, akik, akik meg kellett éljék a kommunizmust, a szabadság folytó hiányát, azok jól tudják, hogy utálunk mindenféle ideológiai befolyásolást. Csehországban például tilos politikai programokat oktatni, nem lehet kompányokat folytatni az iskolában semmi módon. Ám a gyerekek ugyanakkor meg kell ismerjék, hogy miben is áll az ideológia, mi az az ideológia. Értem tehát, hogy az iskolákban kell oktatni az euróról, az intézményekről ismereteket, ez fontos. Ugyanakkor a diákok és a tanárok is elég szabadnak kell érezzék magukat abban, hogy döntsenek arról személyesen, hogyan gondolkoznak, hogyan éreznek az Európai Unió felől. Én meg vagyok győződve arról, hogy minél, többet, minél több ismeretet szereznek, minél jobban látják, hogyan működnek az intézmények, annál jobb a viszonyuk ezekhez. Ám a szabad döntésjogát meg kell őriznünk. Köszönöm Marinovki úrnak, hogy olyan jól kifejtette, hogy, hogy az egyetemi tanulmányokra milyen hatással vannak ezek az ismeretek. És azt is értem, mint Laura úr mondott, legalábbis ahogy értettem, az információ fontosságát. Minél több információt kapnak a diákok, annál jobb. Meg vagyok győződve arról, minél többet jobban megismerik az intézményeket, annál jobban viszonyulnak hozzájuk. Köszönöm, kedves kollega. Most pedig a bizottság képviselőjét kérdezem, hogy hozzá kíván-e szólni. Sophie Bernard, nem tudom, itt van-e. Igen, köszönöm szépen, parancsoljon. Továbbra is köszönjük a támogatást, az együttműködést a bizottsággal. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Dragicsi úrnak a jelentést. Meghívtuk a szemináriumra, ahol már néhány nappal ezelőtt eszmecserére volt lehetősége, hogy ő is nagyon jól kiemelte, Európát oktatni nagyon összetett kérdés, ennek több dimenziója is van. Ez azt jelenti, hogy Európát intézményes keretek között, történelmi keretek között kell oktatni, de ennek nagyobb hatása is van. Aktívan kell oktatni a diákokat, ez gyakorlatilag valamilyen közös dolgot is feltételez, ez ugye az alapító értékekre való visszautalást is jelenti. És azt hiszem, hogy a mai vita nagyon jó volt, mert rámutatott az összetett volt erre a kérdésnek, és hogy más és más értelmezése is van. Azt hiszem fontos, hogy a fiatalokat segíteni kell, hogy valamilyen véleményt alkossanak, ez elhangzott. Fontos, hogy meglegyenek az eszközeik, hogy részt vegyenek a társadalom életében tudatosan. Fontos a tanárok számára, hogy segítsenek nekik ebben. De Dragicsi úr elsősorban arról tájékoztatta a parlamentet, hogy milyen eszközök léteznek, említette az Erasmus Plus programot, ami nagyon jó lehetőség az állampolgárság ismeretek elsajátítására, aztán a testvérvárosi és egyéb lehetőségeket, ahol eszmét lehet cserélni, ahol a tanárok is dolgozhatnak ezzel a kérdéssel, de ezen túl át tudnak lépni a saját hazájuk határán, és láthatják, hogy máshol mi történik. Hogy saját maguk is képezhessék magukat, hogy jobban segíthessék a diákokat. Ahogy önök is tudják, már nagyon sok eszköz áll rendelkezésre az iskolákban, és a célunk az, hogy ezeket továbbfejlesztjük annak érdekében, hogy jobban, tudatosabban beszélhessünk Európáról, ahogy említettem. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Most Dragicsi úré a lehetőség a válaszadás jogán parancsolja. Köszönöm szépen mindenkinek. Köszönöm azoknak, akik támogatják ezt a projektet, és azoknak is, akik nem támogatják. Mindenkinek megvan a joga a maga véleményéhez. Először is szeretnék Diakonul Demarikákis úraknak szeretném megköszönni, hogy a fiatalokról beszéltek, és arról, hogy ők az európai szolidaritás élő példái. Akkor, amikor az előbb én 89 előtt Görögországban is éltem, de már Kikárkis úrral beszélek is általában görögül. A szkepticizmus szó Szokrátesz világában a gondolkodókat jelentette. Azokat a gondolkodókat, akik gondolkoztak, de nem tettek semmit. Ők ülnek, gondolkoznak, de nem csinálnak semmit. Nem akarok senkit sem megítélni, de remélem, hogy az alapvető üzenetemet érték. Másodszorban egy eh, nem tanult és eh, nem tájékoztatott személy nem ismeri a jogait. Én a roma kisebbséghez tartozom, látjuk, mi történik velük, őket nem tájékoztatják a jogukról. 500 ezer roma él így, és ha valaki nem ismeri a jogait, akkor könnyű azt a szemét manipulálni. Harmadsorban Jean Monnet mondott valami nagyon érdekeset 5 évvel ezelőtt. A földrajzi határok között van a közös érdek. Tehát ne feledjük Schumann és Monet európai álmát. Végül, és ez nagyon fontos a számomra, ha szkepticizmus ennyire erős, akkor talán, azt mondom, hogy talán, ezért ne ítéljenek el, tehát talán minden országnak csak a saját zeneszerzőit kellene meghallgatnia, de akkor ne is egyenek pizzát, ha az nem a saját nemzeti ételük. Hát ha nem hiszünk egyáltalán az európai államban, akkor teljesen megosztottak leszünk. ha valaki annyira apolitikus, akkor az éljen az apolitikusok országában, de hát ilyen országunk nincsen. Bene, kollega Legicsi, Legicsi kollega, biztos vagyok benne, hogy rendkívüli előadó ebben a témában. Először is a szenvedély miatt, illetve azért is, mert nagyon fontos kisebbséget képvisel a romákat itt, Eh, és eh, ez az eltökéltség, eh, amit felmutatott, azt jelenti, hogy fontos, hogy az oktatás meg legyen az iskolákban. Biztos vagyok benne, hogy el kell, hogy jusson mindez azokhoz, akik európainak érzik magukat. Csak egy dolgot engedjenek meg, hogy elmondjak. Ön is feltette ezt a kérdést, Malinov kollega, hogy úgy gondolom, hogy Európa alapító értékei a szabadság, a jogok, demokrácia, a szolidaritás. Ezek az alap elő alapértékek, de otthon az állampolgárság kérdése, ezzel kapcsolatban lehetünk szkeptikusak, lehet kritikusan hozzáállni, de ne felejtsük el, hogy vannak olyanok, akik kettős állampolgárok akik nem alfabétaként élnek, mert az borzasztó dolog. Aztán a legutóbbi választásokon az iszonyú alacsony jelenléte a fiataloknak megint csak olyan dolog, ami elgondolkodtató. Nyilván ott van az információ hiánya, de aztán van még más is, amire a kollégák nyilvánvalóan utaltak, hogy az oktatási rendszerek nyilván a tagállami körbe tartoznak, de segíteni kell a legjobb gyakorlat bevezetésében. Tehát nagyon fontos elsősorban az oktatók képzése. Ezzel egyetértünk, és végül is ez a jogunk és kötelezettségünk is. Jó munkát kívánunk az árnyékrendés készítőknek is, köszönet a bizottságnak, és köszönjük ezt a szép értékelést és kihívást. Most akkor a következő nagyon fontos témára térünk át, hiszen rendkívül gazdag a mai napi rendünk, Julie Ward, az előadónk, az interkulturális párbeszéd, a kulturális sokszínűség és az oktatás szerepe az uniós alapértékek előmozdításában címmel. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés. December 7-én itt szavazunk, november 23-áig kell beterjeszteni a módosító indítványokat, és ezzel megadom a szót Julie Wardnak. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a titkárságnak is a munkát, meg képviselőtársaimnak, akik sokat segítettek. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy ez a jelentés, az interkulturális párbeszéd, sokféleség az EU alapjogok segítésében címmel íródott Rövid összefoglalóval élnék. Ez a jelentés igyekszik azon közös megállapodásra építeni, amelyet az oktatásügyi miniszterek a párizsi támadás után megkötöttek. Összekötti azokat az erőfeszítéseket, amelyre szükség van ahhoz, hogy megelőzzük és kezeljük az intoleranciát, a fajgyűlöletet, a radikalizmust, a szélsőségesek térnyerését, és keretet teremtsen mindenki számára lehetőséget kínálva. A jelentés lehetőséget határoz meg, és kihívásokat, konkrét ajánlásokat fogalmaz meg minden kormányzati szintű cselekvés számára, meg az EU szinten is, különösen a kultúra alkalmazását a külkapcsolatokban és az EU felettesi politikában hangsúlyozva azt, hogy a kultúrának sajátságos szerepe van az inkluzív tanulásban, az aktív állampolgári ismeretek megszerzésében ahhoz, hogy erős, magában bízó, befogadó, egészséges társadalmak jönnek létre. Két elvre épít a jelentés tartalma egyrészt annak fontosságára, hogy egy pozitív narratíva alakuljon ki, amely ugyan belátja a nehézségeket és kihívásokat, amelyeket szembe kell ma nézzünk, ám hangsúlyozza a lehetőségeket is és a, inter, a kultúrák közötti párbeszédet és oktatást egy inkluzívabb, befogadóbb társadalom irányában fogalmazza meg. Nagyon fontosnak látom ezt, sok beszélgetést folytattam nagyon sok közösségben, sokak még, még mindig fenyegetés alatt élnek, félnek attól, hogy a, a domináns politikai narratívák kizárják őket, egyszerűen kis kiírják őket a társadalomból. Tehát igyekezünk pozitívan fogalmazni, még akkor is, ha egy tragédia után, a párizsi támadások után írodott ez a megállapodás. A másik elv pedig, hogy egy integratív megközelítésben kezeljük ezt a témát, a kultúrát, oktatást, fiatalságot, aktív állampolgárságot ne, vágy, ne ö, emeljük ki más témákból, éppen hogy integrálnunk kell ezeket a vetületeket. A módszertan amely mentén haladtam, az, mint mondottam, a lehetőleg inkluzívabb volt. Civil társadalmak embereivel, NGO-kkal, a területen dolgozó fiatalokkal egyeztettem. De hát ezt amúgy is, ez volt a munkám, egész életemben ezt csináltam, és ezt nem hagytam magam mögött, amikor megválasztottak képviselőként, úgyhogy folyamatos kapcsolatban vagyok azokkal az emberekkel, akik napi szinten dolgoznak a terepen. Tehát amikor civil szervezetekkel találkoztam és egyeztettem itt Brüsszelben vagy Strasbourgban, akkor eh, voltak éppen folytattam azt a párbeszédet, amit évtizedek óta folytatok, saját hazámban főképp, ezekkel a szervezetekkel. Ebben remélem, hogy, hogy gazdagodott jelentésem valóságos emberi tapasztalatokat jelenít meg, és tényleges megoldásokat kínál. Találkoztam az Európai Bizottság képviselőivel, meg a luxemburgi elnökséggel is, meg az alapjogi ügynökség tisztviselével. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a luxemburgi soros elnökség a beszélgetésünk során saját konferenciát szervezett ebben az ügyben. Nyáron fiatal önkénteseket hívtam meg, akik részt vettek a konferencián. Így lehet megosztani a hatalmat, a döntéshozatalt résztvevőbbé, participatívvá téve. Előre nézve pedig igyekszem az árnyék előadók felvetéseit minden inkább beépíteni az anyagba. Már volt egy alkalmunk eszmét cserélni, és lesz egy második ülésünk éppen mostani után, ha jól tudom. még szavaznom kell egy másik szabadságban, de lesz árnyékelő ülés, tovább folytatjuk ezt a, a, a megint csak participatív módszertant, amelyel igyekszem mindenki véleményét megjelenteni. A módosítókról szólva, ugye elve a, a terjedelem a szövegnek korlátozott, ilyen értelemben törekednünk kell a rövidségre, a legvelősebb tartalmakat megjelenítve. Az iskolai osztályok sokfélesége, mobilitás, szinergia és partneri viszony, a formális informális oktatás között, a nemek között jelenlőség, a történelmi örökség szerepe, nem megosztani, hanem, hanem integrálni, a, beleértve a, bevándorlók szerepét a történelemben és a történelmi örökségben, a radikalizáció elleni fellépés nem csak a kisebbségek elleni szélsőségekben, hanem a többség sztereotípiájában is. Eleve a kisebbség-többség meghatározása is egy kétélű dolog. Egy működés az ensz és egyéb nemzetközi szervezetekkel, a, a külön megjelenítése, a bullying, tehát a, a, a cyberbullying elleni fellépés, megfélemítés elleni fellépés, ezek azok a fő témák, amelyekre felfűztem a jelentésemet. Várom a további együttműködés képviselőtársaimmal. Annak érdekében az Európai Parlament nevében egy erős, jó jelentés íródjék, mely segíti majd egyrészt az oktatásügyi minisztereket a tagállamokban abban, hogy jó szakpolitikákat hozzanak létre, és azon belül jó projekteket. Még el kell mennem szavazni egy másik szakbizottságba, ha, amíg lehet itt vagyok, meghallgatom a véleményeket, de aztán el kell mennem, ne vegyék udvariatlanságnak. Julie, most Köszönjük, Julie. Biztosak vagyunk abban, hogy tökéletes lesz ez a jelentés, de nem sok az időnk, csak fél tizenkettőig. Először két percre az árnyékjelentés készítők kapnak szót, utána csak egy van a többiek, elnézést, de másképp nem tudjuk megoldani. Tehát Uh, uh, köszönöm szépen. Először is köszönöm szépen az önök által elvégzett munkát, és köszönöm azt a lehetőséget is, hogy beszélhetünk itt erről a témáról. Ez egy jó, és akkor most anyanyelvemre váltok magyarra. Fontos, hogy elkezdtünk együtt dolgozni, de ahogy a kollégám is említette, hát találkoztunk is, meg nem is. Röviden nyár előtt, most röviden remélem, hogy tudunk találkozni. És én most elsősorban arra hívnám föl ebbe a rövid időbe a figyelmet, hogy mivel szeretném még kiegészíteni a riportot egy nagyon fontos dolog hogy a lisszaboni szerződés seventeen pontja az interkulturális dialógnak a jogi alapja lisszaboni szerződés seventeen pontja ezt, kell, bele kell mindenképpen tenni nem vagyok jogász de ez nagyon fontos mert ennek egy egész más logikája van az egész európai jogfejlődésnek egy lényeges dolga de nem ez az érdekes. azt hiszem hogy amikor azt mondjuk hogy megelőzni a szélsőségeket megelőzni az extremitásokat ez egy abszolút fontos dolog de nagyobb, nagyon fontos az hogy milyen eszközt vállalunk és kikkel. az teljesen világos hogy az és ez nagyon jól benne van a jelentésben hogy stakeholderekre van szükség az állam erre nem képes. az állam ezeket az etikai kihvásoknak nem tud megfelelni erre szüksége van az ngo kra de ugyanúgy ahogy nagyon gyengén vagy nagyon enyhén megemltettük mindenképpen a családra családokra a családnak a szerepére mindenképpen föl szeretném hvni a figyelmét semmelyik állam soha nem tudta az állam semmelyik a család szerepét átvállalni ha azt átvállalta az állam a család szerepét az fasizmust és kommunizmust jelentett könyörgöm erről jöjjünk le ezt emltsük meg tegyük bele megvan a jogi, jogi alapja. A másik, és főleg itt a, migráns ügyjel kapcsolatban, most csak tényleg jelzésszerűen, nagyon fontosnak tartom megjelenteni az ngo k mellett és a különböző stakeholderek mellett a különböző egyházak szerepét. ezt tudjuk nagyon pontosan hogy európában európa egyes területein is teljesen különböző van más szerepeket töltenek be de meg kell találni azt a formulát ami nem elválaszt hanem azokat a közös értékeket ami ebben benne van ezzel szembe kell néznünk különben a migránsokat nem értjük meg nem érthetjük meg. ki kell nyitni magunkat erre ezt mondtam múltkor is elmondtam el fogom még lehet tzszer mondani ez nem egy új klerikalizmust jelent hanem egyszerűen a valós szerepét a vallásoknak megtélni az európai társadalomban. azt meg hogy mondjam én elég komoly dolgot vagy komolyan végigvettem ezt a riportot azt nagyon sajnálom hogy erre csak most három perc jutott de módostókban nyilván egy két dolog meg fog jelenni. Köszönöm szépen. Naturalmente. Eh, Természetesen, óra, kollega parancsoljon. Grazie, grazie Presidenta, muy brevemente por la eh, carencia de tiempo. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden, mert kevés az időnk. Azt szeretném elmondani, hogy ez a jelentés eh, rendkívül ambiciózus javaslatait tekintve, minden olyan témát megemlít, amelyet a szakbizottságunk általában véve megbeszél. Pontosan azt írja le a jelentés, ami jó, kiemeli a külső kultúrák fontosságát, a külső kulturális tevékenységek fontosságát. Egy új kulturális dimenziót kap az Európai Unió Szeretnénk erősíteni a kulturális együttműködést. Ez a témával én is foglalkozom. Lenne egy kisebb kritikám is, de azért kérem, vegyék ezt, tekintsék ezt pozitívumnak. A konkrétabb elképzelésekre kellene áttérni. Például egy európai külső megbízottra lenne szükség, aki a szobanforgó kérdésekkel foglalkozik. Emellett ott van a szociális párbeszéd, a szociális aspektusok párbeszéd a kultúra kapcsán, valamint a kulturális és oktatási célok. Különböző ösztöndíjak, művészek számára, és a többi, és a többi, azért, hogy az UNESCO által kitúzott célokat elérjük, és hogy a kulturális sokféleséget is biztosítsuk. Ez a sokféleség biztosított lehet. Emellett figyelme veszük az univerzális megközelítéseket is. Az Európai Unió, az állampolgárok, a különböző kultúrákat kölcsönösen tiszteletben kell, hogy tartsák. Egyébként a célokat támogatom. Éppen e a kollega Bilde. Köszönöm szépen, Vágá a Wilde, Rapidamente, para... vamos... Köszönöm szépen, elnök asszony, én is röviden fogalmazom. Néhány ö, módosító javaslatot teszem, teszek majd, ezek egyébként az anyag szellemét szolgálják, ugyanilyen szellemben lesznek, inkább csak azt szeretném, hogy legyünk konkrétabbak és részletesebbek néhány ponton. Én úgy gondolom, hogy a probléma az, hogy nehéz minden ilyen gondolatot végrehajtani. Nézzük meg az alapjogi kartát. Az hatályban van, érvényes, de néha kicsit nehezen emlékeznek erre. A demokratikus intézmények közös felelősségéről beszél ez, a politikai pártok és a média közös felelősségéről, stb. Ezeket ki kellene itt mondani, meg kellene említeni, főleg a médiát. a ö, társadalmaink értékeit a médiában kell tükröztetni. Tanárképzés oly módon történjen, hogy a multikulturalizmust szorgalmazzák, hiszen a multikulturalizmus megjelenik a mindennapi életben. Ez kétségtelen. Végül pedig a tagállamok legyenek kötelesek a nemzetközi diszkrimináció ellenes standardeket elfogadni. A kultúra szempontjából ez nagyon fontos. Ez legyen része a tagállami jogszabályoknak. Ne pusztán ajánlásról beszéljünk itt, azért, mert ezeknek az európai problémokban meg kellene jelennie, tehát legyenek kötelezőek. Végül pedig, és ez összhangban van azzal is, amit korábban megbeszéltünk már, ez egy olyan terület, amelyen elképzelhetőnek tartjuk a tanárok számára az Erasmus-t. Az Erasmus programot. Ez jó lenne. Jó lenne, ha tanárok, oktatók tapasztalataikat kicserélhetnék egymással. A multikulturalizmus szempontjából nagyon sokat tennénk, többet, mint egy nyilatkozattal. Köszönöm, kedves kollega. Parancsoljon. Elnök asszony, előadó asszony, kedves kollégák, amikor olvasom ezt a jelentést, felmerül bennem a kérdés, hogy még ha az állami ö, katasztrófává válik ez, vannak, akik nem ébrednek fel. Mindig ugyanez a dogmatizmus, ami a jó érzelmeket te fedi, egyáltalán nem reális. Ott van a multikulturális jelleg. 2010-11-ben Angela Merkel és David Cameron próbálták ezt az elvet alkalmazni, és aztán elismerték, hogy ez mégiscsak kudarc volt, és csak szép teória marad. Végül is a, a globalizációs világról van szó, annak ellenére, hogy az elmúlt hónapokban mennyi terrorista támadás érte a tagállamokat, a szélsőségi radikalizmusért az európai népeket teszik felelősé, kizárják a szociális csoportokat. Nyilván voltak, akik nemzeti történelmükre utaltak, hogy megosszanak és diszkrimináljanak, de Asszonyom, gyakorlatilag az európai népeket zárják ki, az ő identitásukat vonták el, és nekik kell elviselniük ezt a migráns hullámot. Aztán ott vannak a hagyományos kultúrák, amelyek összeomlanak, és megint csak az Európai Uniós kompetenciának kell alávetni a nemzetieket. Egyszerűen jó lenne, hogy kicsit realitást éreznénk ebben az utópikus világban. Köszönöm szépen. A kulturális pluralizmust a mi bizottságunk is képviseli. Most egy percre adom azoknak a kérdést, akik nem árnyék jelentéskészítők. Elnézést kérek, de tényleg most már le kell zárnunk. Kérem, hogy csak egy percben szóljanak hozzá, mert különben tényleg nagyon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy válságot, most itt a globális válságról beszélek, egy egyfajta válságot egy ország nem tud megoldani. A migrációs válsága kapcsolatban Zigmár Gabriel és David Miliband megalkottak egyfajta elemző anyagot. Én úgy gondolom, hogy az európai ágazati politikák, az ifjúsági politika, mobilitási politika, foglalkoztatási szakpolitika, nők jogai, esélyegyenlőség, ezeket a szakpolitikákat az új, megváltozott feltételekhez kell alkalmazni integrációs folyamatokra van szükség, informális oktatásra, kultúrára, sportra. Ezt mind-mind meg kell említeni a jelentésnek. Parlamenti szakbizottságként mondjuk azt, hogy az Európai Bizottság használja fel a kulturális párbeszédet és szakdiplomáciát arra, hogy új uniós szakpolitikai területet dolgozzon ki a különböző vallási alapú és etnikai alapú harcokat gyökerestől kiadhatjuk. Kollega Bente. Köszönöm, Bente kollega, kérem tartsa be az egy percet. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Bardzo krótko. Dzisiejsza debata... Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden csak. Az a legelső mondat a Dragicsi úr jelentésének szinergiáról beszél az oktatási rendszerek között Európában. Julie Görling pedig értékeinkről szól. Nagyon sok érvet fogalmaztunk meg a jogi eszközök, amelyek rendelkezés állnak, azok ismeretesek. Mindannyian fontosnak tartjuk ezt, fontos, hogy részt vegyünk ebben a folyamatban, és tegyünk valamit, hogy ezen értékek érvényesülését javítsuk. Tudom, hogy Judy Görling nagyon elkötelezett személy, tudom, ismerem munkáját, és azt is tudom, hogyan igyekszik az, a kultúra közötti párbeszédet erősíteni Európában. Nehéz helyzetben vagyunk ma, de szerintem közösen jó megoldásokat tudunk megtalálni. kitalálni. De. Köszönöm. Lőr kollega. Well, that... Köszönöm, Jánok asszony. Rakodecki professzor nevében beszélek, aki árnyék előadó. Azt mondta, nem kell kitaláljuk a spanyol viaszt újra, reméljük, hogy informatív része lesz az jelentésnek. Egyes pontokkal mindenképpen egyet lehet érteni, ám a szubszidiaritás kell, hogy a vezérebb legyen. Emlékezzünk el arra, hogy megérteni valamit nem azt jelenti, hogy mindenki mindent csodálatosan csinál, minden csoport, minden és a, kult, valami, a kulturális érték nem feltétlenül pozitív minden értékelésben. Ez a jelentés kapcsolódik korábbi vitákhoz, remélem azonban, hogy nem fogalmaz meg olyan feltételeket, hogy akiknek más a nézete, mint ebben a jelentésben, az nem érti a történelmet. Vagy aki nem eszi ugyanazt, amit mi eszünk, önmagát beszél az arroganciája ennek a mondatnak hallgassák meg a demokratikus, szkeptikus nézeteket is, mert hogyha őket nem hallgatják meg, annak az alternatíva még rosszabb lehet. Credo che tutti dobbiamo essere in posizione di mutuo uh, eh, riconoscimento. Azt hiszem, hogy mindannyian uh, meghallgatunk mindenkit, itt is, grammatikákis, és utána trüppel. Köszönöm szépen, nagyon röviden, mint mindig. A jelentés által felhozott téma tulajdonképpen kimeríthetetlen, ugyanúgy, mint az egyetem, világegyetem. Az, amit olvastam ezek alapján, én úgy gondolom, hogy Ward asszony jó irányba indult el, és a fontos témákat meg is említi a jelentésben. Hát én azt szeretném, ha a javaslatok tekintetében egy kicsit gyakorlatiasabb lenne ha ezt figyelembe venné. Én gyakrabban mondom ezt, elnök asszony. Szavak az egy dolog, de az egészet tetteknek kell követnie. Minden a multikulturalizmust, az Európai Unió értékeit hisszük, ezekben hiszünk, ezek szavak, de itt figyelembe kell venni, hogy Juncker és a legújabb tervében ezt megjeleníti, tehát legyünk gyakorlatilasabbak. Uh, Igen, köszönöm szépen. Szeretnék a francia felszólalónak válaszolni az Európai Unió nem azt jelenti, hogy a regionális, helyi és nemzeti azonosságától fosztjuk meg a résztvevőket. Nem, van egy javaslatunk az, hogy vegyék át az európai identitást, és nem arról van szó, hogy megfosztjuk őket valamitől, hanem arról, hogy gazdagítjuk őket valamivel. Én ilyen bizonyos, tehát bizonyos mértékig ilyen szellemben szól ez a jelentés. A jelentésben a kultúrák közötti párbeszéd megjelenik más szakpolitikákban is, az erőszak elleni harcban, a belső politikákban, az alapvető értékek tiszteletében. Az MFF-et a jövő évben megújítjuk, és ezért hangsúlyozni kell, hogy az oktatásra, a kulturális párbeszédre és több projektre kell elkülöníteni pénzt. Grazie. Köszönöm. Itt van a bizottság képviselője? Köszönöm, mert sajnos az előadó nem, már korábban mondta. Köszönöm. Nagyon rövid leszek, köszönöm. Oktatási perspektívát és a kulturális perspektívát külön említettük. Szerintünk jó a jelentés, mely hangsúlyozza, mennyire fontosak az alapüzenetek Örülünk, hogy most jött ez a jelentés. Hasonló vagy kiegészítő hatása lehet, mint az oktatási miniszterek de Párizsi deklarációja volt, erre utalt is maga a szöveg. Az is nagyon pozitív, hogy a jelentés foglalkozik az egyes szintekkel, beadatkozó szintekkel, tehát a tagállami szinttel, európai szinttel külön-külön. Ez is egy, egy a deklarációban is hangsúlyozott distinkció. Aztán egyetértek azzal is, amit már mondtak, fontos, hogy integrált módszertanban működjünk az oktatás és az interkulturális párbeszéd összekapcsolásával. Ebben a szellemben kell dolgoznunk ezen kérdésekben, ágazatok határain átnyúló módon. Még két konkrét apró megjegyzés. Talán a szöveget olvasva talán konkrétabb lehetett volna abban, milyen oktatási módszertanokkal lehet javítani a kultúrák egymás közti megértését, másodszorban tudva azt, hogy az oktatók, tanárok kulcsfontosságú szereplők itt, ők tud, az nekik megfogalmazott üzenetet lehetne erősíteni. És aztán az indoklásban joggal utal az Erasmus Plus programra, de talán a szakpolitikai keretre is lehetne utalni a szakpolitikák közötti együttműködés, tehát az Education and Training 2020-as program keretre, mert, mert az Erasmus Plus és ez az eszközrendszer együtt működik a deklaráció végrehajtásában. Köszönjük a hasznos javaslatokat, és én végül is annyit szeretnék mondani, hogy köszönet mindenkinek, és ne felejtsük el, hogy december 17-én szavazunk itt a szakbizottságban, és október 23-án 14 óráig kell a módosító indítványokat benyújtani. Aztán, ahogy nagyon helyesen a bizottság is fogalmazott, ezzel a fontos jelentéssel az oktatás szerepét szeretnénk kiemelni, illetve azokat az értékeket, amelyek közösek lehetnek az oktatással kapcsolatban, hogy az interkulturális dialógust támogassuk. Ez egy feltétel pontosan azért, hogy megfelelő területre kerüljünk, és az oktatás egyik módszere is, úgyhogy kapcsolódva ahhoz, ami korábban elhangzott, nyilván nagyon sok modell válságos időt él Európában, nem csak az asszimilációs modell, és nyilván az interkulturális jelleg is. Úgyhogy itt is valamilyen támogatást kell biztosítanunk az oktatásban, hogy nagyobb tudással rendelkezenek az oktatók, ahogy ezt Julie Ward is mondta. Nagyon fontos gondolatokat hallottunk, köszönöm szépen. Ezzel lezárom a mai délelőtti ülést, ugyanis most már a koordinátorok ülése következik rá zárt ülés keretében, úgyhogy kérem, hogy a kollégák délután legyenek itt, eh, mert folytatjuk a munkát három órakor, és utána a nyilvános meghallgatás következik a radikalizálódás megelőzése címmel, a Libével együtt, eh, az Állampolgári Jogi Bel és Igazságügyi Bizottsággal közösen, ami rendkívül fontos, úgyhogy kérem, legyenek jelen, olyan szakértők is jönnek, akik rendkívül érdekesek. Köszönöm szépen, akkor kérem hagyják el a termet, mert már késésben vagyunk. On the coordinators meeting in camera. Most pedig a koordinátorok ülése következik in camera, zárt ajtók mögött. Kérem, hagyják el a termet, mert nekünk azonnal el kell kezdenünk a munkát. Okay.